Varmt välkomna till dag. Szeretettel üdvözlöm a kolléganőket, a kollega urakat. Meglehetősen sűrű és érdekes napirendi tervezetünk van ma délutánra és holnap délelőtre. Üdvözlök mindenkit tehát, és különösen a fiatal kollégákat körünkben, akik Svédországból látogattak el hozzánk, hogy, hozzánk, hogy megnézzék, milyen egy bizottsági ülés. A Nemzetközi Nőnap óta először ülünk ma össze, ezért meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem valamennyi kollégámnak, a politikai tanácsadóknak, a titkárságnak a sok támogatás, segítséget a nőnap kapcsán. Végre a témáink a középpontba kerültek ezen a napon, és jó lenne, hogyha a jövőben is ez így maradna. Reméljük, hogy ez a nap hozzájárult ahhoz, hogy lendületet vesznek most a témáink. Köszönöm a lelkes támogató hozzáállást mindenki részéről az ünnepség kapcsán. Nézzük a napi rendtervezetet. Kis módosítást javaslok a napi rendtervezetben, a nyolcas napi rendi ponttal kapcsolatban. Ugye azt terveztük, hogy Langbach asszonynal folytatunk eszmecserét a Nemek Között Egyenlőség Európai Intézetének igazgatójával, ezt felcseréljük a 9-es ponttal, tehát megcseréljük a két eszmecserének a sorrendjét. Balzani asszony lesz először, és aztán Langbach asszony. Ugyanis Langbach asszony repülője később indult, és csak a később időpontra tud ide érni. Gondolom nincs senkinek ellenvetése ezzel kapcsolatban, ha mással sem, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. Kettes pont. Az elnök közleményei. Tájékoztatom a kollégákat, és írják is föl, hogy március 24-én 9-től 10 óráig, 10 óra 30-ig rendkívüli bizottságülést tartunk. Közösen a külügyi bizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal. Ezt azért tesszük, hogy alkalmunk nyíljon Michel Bachelet asszonynal eszmecserét folytatni, és kérem ezért a kollégákat, hogy 24-én 9 és 10.30 között legyenek itt Bachelet asszonynal erre az eszmecserére. Hármas napi rendi pont előző ülésénk jegyzőkönyveinek elfogadása a tét, december 13, január 20, január 26-27-i jegyzőkönyvekről van szó. Megtalálják ezeket a jegyzőkönyveket a dossziéban, és ha nincs ellenvetés, akkor ezeket is elfogadottnak tekintem. Így most rátérhetünk első érdemi napi rendi pontunkra, a négyesre. Üdvözlöm körünkben Jutta Haugasszonyt. Ő a fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság elnöke. Nagy öröm számunkra, hogy Haugasszony elfogadta meghívásunkat, és eljött hozzánk. hogy először megossza vele gondolatai, velünk gondolatait, aztán pedig eszmét cseréljen velünk. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy a bizottsági koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ezzel kapcsolatos jelentéshez úgy lehet hozzájárulni, hogy közvetlenül a külön bizottságnak nyújtjuk be a módosító javaslatainkat, amelyeknek a benyújtási határidejét majd a vita után közlöm. Először azonban megadom a szót Haugasszonynak, üdvözlöm őt, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást eleve. jó dolog, hogy a jelentés szerzője és én időben beszámolhatunk a szakbizottságokban a folyamatban levő munkákról. Amint önök is tudják, tavaly a nyári szünet után kezdtük el a munkánkat. Felosztottuk azt három részre. Az első fázisban a horizontális és technikai kérdésekkel foglalkoztunk, hogy például egyáltalán mettől meddig tartson a következő pénzügyi tervezés időszak, milyen struktúrája legyen. A második fázisban pedig, amely karácsonyjal kezdődött el, vagy hát gyakorlatilag január elsőjével, pedig azzal foglalkozunk, hogy az ágazati kérdéseket áttekintsük, ágazati politikákat, agrárpolitikát, kohéziós politikát, belső, külső fellépéseket, vagyis mindazokat a témákat, amelyek a költségvetés fő fejezeteit képezik, és múlt hét csütörtökön például Strasbourgban volt éppen az utolsó összejövetelünk eh, ezekben az ágazati témákban, és legutóbb a belső politikákról, a bevándorlásról beszéltünk, és ezt követően pedig arról, hogy hogyan lehet a klímaváltozás elleni harcot támogatni pénzügyi eszközökkel, hiszen ez lesz az egyik legnagyobb kihívás a következő tervezési időszakban. A gond az volt, hogy óriásiak a kihívások. És ezzel egy időben ugye abban is egyetértünk, hogy mely politikákat kell már most, de legkésőbb a következő pénzügyi tervezés időszakban prioritással felruházni, melyek azok, amelyek az Európa 2020 stratégiához legjobban hozzájárulnak, a tanács, ugye a bizottság ezekről döntött, illetve mi magunk is tavaly nagyon pozitív állásfoglalást fogadtunk el ezekről a célokról, tehát arról beszélünk most, hogy a következő pénzügyi időszakban hogy lehet az eszközöket a célok szolgálatába állítani. Hogyan lehet a 2020-as stratégiát mm, élettel megtölteni, végrehajtani, milyen politikáknak van a legnagyobb szerepe, a legnagyobb európai hozzáadott értéke, és hogyan lehet a leghatékonyabban elkölteni azt az eléggé korlátozott pénzt, amely rendelkezésünkre áll. Milyen lehetőségek láthatóak arra, hogy az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések közötti kapcsolatot megteremtsük, a komplementaritást garantáljuk. Ezzel foglalkoztuk tehát, és a dossziéban, én magam is láttam itt, hogy önök is megkapták már, elfogadtunk egy jelentéstervezetet, amelyet tehát olvashatnak itt a dossziéban. Ez egyelőre csak angolul van meg, hiszen múlt hét előtti szombaton adtuk csak le a fordítószolgálatnak, de szerintem holnap után legkésőbb a többi nyelven is olvasható lesz és ebben azt olvashatjuk, hogy a jelentés szerzője mit javasol. Ebben a szövegben ö, tényleg tükröződik az nagy részt, amit a Sure Bizottságban megbeszéltünk, hiszen nem csak az 50 ö, többi bizottsági tag, akik a Sure Bizottság munkájában részt vesznek, ösztönözték a többi bizottságot arra, hogy ezzel összhangban hozzanak döntéseket, hanem konkrét gyakorlati módon is megvitatták ezeket azokkal, és hogyha azt szeretnénk, hogy a következő pénzügyi tervezési időszakban a tanács normális, elfogadható pénzügyi tervet alkosson meg, akkor ahhoz nyilván szükséges, hogy az Európai Parlament is azt nagy ö, többséggel tudja támogatni, illetve fordítva, hogy nekünk is érdemi véleményünk legyen arról, hogy a tanács komolyan vegyen minket. A Súra legutóbbi ülésén ö, megvitattuk tehát a jelentéstervezetet a szerzővel, de tudjuk azt is, hogy még egyeztetnünk kell egymással annak érdekében, hogy a tanács, vagy legalábbis a tagországok többsége érveinket elfogadja, és a pénzügyi tervbe hajlandó legyen bedolgozni. Hogy elismerje elképzeléseinket, és kövessen minket. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyen járható út, mert voltak már egyeztetéseink a tanácssal, az előző költségvetési eljárásban is kiderült, hogy egyes tagállamok teljesen elutasítják a velünk való együttműködést, még eszmét is sem akarnak velünk. Ugyanakkor ott van a Lisszaboni szerződés, amit ők saját elképzeléseik szerint in- interpretálnak, már pedig a szerződésben igenis benne van, hogy, hogy a tagállamoknak le kell adni bizonyos kompetenciákat az Európai Parlament irányába. Ezt ők nem hajlandók elfogadni, noha ugye a szerződés érvényes. Még viszonylag jól megúsztuk a tavalyi évet, a következő tanácsi elnökségek pedig azon lesznek, hogy velünk együtt megerősítsék a pénzügyi terv kapcsán a Lisszaboni szerződésben foglaltakat, tehát hogy nem maradjunk egyedül. De azért továbbra is tisztában kell lennünk azzal, hogy a tanács egyhangúsághoz köti a döntést, de csak miután az Európai Parlament hozzájárult a szöveghez, és ez a hozzájárulása után ez, ebben van a mi erőnk, mert eh, ha azt mondjuk, hogy nem, nem fogadjuk el, és ugyanazt csinálják velünk, mint az eddig évtizedekben, és jön a hosszú kések éjszakája, és akkor majd elkezdődik az éjjelenkénti ö, húzavona ide-oda, hajnali háromig, akkor majd ki fog derülni, hogy az Európai Parlament most már nem fog automatikusan igent mondani, ha már kellően kifárasztottak minket, hanem most már tudják, a magyar, a lengyel, a dán és a ciprusi elnökség is előre tudják, hogy ez nem így lesz. Hajlandók is velünk egyeztetni, a magyar elnökség már próbálja a, parla- a tanácsban a parlamenti véleményeket köröztetni, és elfogadtatni, hogy igenis szükség van új eljárásokra a pénzügyi tervezés során. Hogy aztán a pénzügyi terv konkrétan mit tartalmazzon, nos, ezzel kapcsolatban az véleményem, hogy alapvetően körülbelül a jelenlegi szinttel kell megelégednünk. Tehát nem várható, hogy a 7 éves időszakra vonatkoztatva magasabb összegekről beszélhetünk. Egyébként mi magunk is belátjuk ezt, nem mondjuk azt, hogy ez elég lenne, de belátjuk. A költségvetési viták során ez kiderült, hogy ugyan a pénz kevés, de ennél többet nem lehet kicsikarni a tagállamokból, és logikus, hogy a tagállamok többsége most éppen megszorító intézkedéseket hoz, tehát nem indokolható, hogy két válság, a pénzügyi válság, majd a gazdasági válság, sőt most ugye az adósság válság fázisában hiszen minden tagállam eladósodott, azt várhatnánk, hogy megnövelik az európai költségvetésüket. Tehát mondjuk úgy látjuk, hogy 2013-tól, ami ugye két év múlva lesz, azt reméljük, a gazdaság már nagyjából mm, meggyógyul, és akkor a költségvetések is elkezdenek legalábbis meggyógyulni, de ezzel együtt látnunk kell, hogy a tagállamok egy darabig még nem lesznek hajlandók a következő időszakban a korábbi szint fölé menni a finanszírozással. Tehát a fazék teteje ott van fölöttünk, ránk tették ezt a tetőt. Ez az 1,23 század százalék, ugye, ami a bruttó európai ö, GDP arányában mérendő. Ez az összeg, és ö, sőt, attól tartok, hogy a következő 7 éves időszakban még ez alá kell mennünk, éppen azért, hogy maradjon egy kis margin, úgymond a margin, a jelentésben elolvashatják a kollégák azt is, hogy a tanácssal meg fogunk egyezni a rugalmasság elveiről, megpróbáljuk a következő évek költségvetéseit rugalmasra tenni olyan értelemben, hogy nem kötelezzük el magunkat fafejűen bizonyos dolgok mellett, hanem ha látható menet közben, hogy egyes pénzeket nem költöttünk el, máshol meg szükség van rájuk, akkor könnyebben át lehessen őket csoportosítani mint eddig, tehát egyszerűsíteni kívánjuk az eljárást a tanácssal. Ezt jelenti tehát a rugalmasság. Mennyi pénzről, milyen keretekről van szó, és hogy indikatíve hogyan lehet ezeket az egyes fejezetekre felosztani. Nos, erről még beszélnünk kell majd a SOE bizottságban is ott sem értünk még a végére a tárgyalásoknak. Számos ülés van előttünk. Április vége, május eleje lesz az, amikor a jelentésről határozunk a bizottságban, és júniusban kerül a jelentés a plenárisra. Azok, akiket ez érdekli, és módosítókat akarnak beterjeszteni, azoknak március 31-én lesz nálunk a határidő, addig kell tehát a módosítókat a bizottságban beadni, és addig el kellene jutni addig, hogy az összes módosítót, aki akarja, beadja. Hmm, szerintem itt le is állnék. A következő ülés pedig csütörtökön lesz, egész napos, tehát délelőtt és délután is, és természetesen mindenki akit érdekel a munkánk, azokat szívesen meghívjuk, de mint mindig máskor, minden szakbizottságnál ugyan rendkívüli bizottság vagyunk, de nem rendkívüli jogokkal, ugyan az a helyzet nálunk is, mint mindenütt másod. Tehát jelentést készítünk, illetve a tervezetet, és aztán a kollégák módosítókat nyújthatnak be, azokat megvitatjuk, és biztos, hogy lesz kompromisszumos módosító indítvány is. És a végén aztán szavazunk róla adott esetben vitatott formában is, és majd utána a plenárisra kerül. Ez a teljesen normális menete a dolgoknak, nálunk is így van. Úgyhogy ezzel egyelőre befejezem, várom a kollégák kérdéseit. Ha egyáltalán van kollega olyan, aki kérdez csak kollega nőket látok mondjuk, akkor inkább a kollega nők kérdéseit várom. Vi har faktiskt en manlig ledamot närvarande också. Varmt tack, fru ha? Vannak azért férfi képviselők is itt a szakbizottságban, bár nem látjuk most őket. Köszönöm szépen Haugasszony rendkívül átfogó ismertetőt tartott a folyamatról, és ahogy Haugasszony említette, ezek rendkívül fontos kérdések a jövőre nézve. Nagyon fontos persze, hogy szakbizottságunk az előttünk álló kihívásokban feltüntesse a nemekkel kapcsolatos kihívásokat is. A koordinátorok mint elkészített, mivel elkészítették a módosító indítványokat, és javasoltak módosító indítványokat, de mielőtt a határidőkre térnék rá, megnyitom a vitát, és megkérdezem a kollégákat, hogy van-e kérdésük, vagy megjegyzésük. Önöké a szó. Kunelison asszony az első, Parast, parancsoljon. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk Haug asszony a szakbizottságba. Rendkívül érdekes bevezetőt tartott, de volna néhány megjegyzésem és kérdésem. Az egyik az, hogy tökéletesen egyet értek önnel, hogy milyen fontosnak tartja az 2020-as programot, és hogy a költségvetéseket egyeztetni kell annak érdekében, hogy eredményre jussunk. És úgy gondolom, hogy az is nagyon jó, hogy a jelentés tervezetben az egyre idősödő társadalmat az egyik legnagyobb kihívásnak tekinti az elkövetkezendő évek során a következő pénzügyi keretben. De még eddig semmiféle nem jellege nincs ennek, nem tudom, hogy lehetne az EU 2020 hangsúlyozza során elismerni azt is, hogy az egyetlen nagy potenciális foglalkoztatottsági lehetőség a nőkben rejlik az idősödő társadalomban. Biztos vagyok benne, hogy ezt lelkesen támogatni fogja. Szerettem volna még azt is tudni, hogy szakbizottságuk tesz-e bármit azzal kapcsolatban, hogy a nemekre vonatkozó költségvetést ismertesse az emberekkel. Az elmúlt évtizedek során nagyon sok költségvet, EU költségvetési tanulmány készült, nevezetesen, hogy női vagy férfi állampolgárokhoz jut-e Ön felhasználja ezt az információt a munkája során? során. Ha nem, akkor talán jó lenne, hogyha ezt is belevenni. Aztán mi történik majd, ha az Európai Bizottság tájékoztatást nyújtott a tervéről? Mi történik? a bizottság megkapja az információt öntől, aztán ők elkészítik a tervet, vagy utána kerül megvitatásra, tehát mi történik ezt követően? Ennyit szerettem volna kérdezni, köszönöm szépen. Tak, Cornelissen, fru Elnök, köszönöm szépen, Kunnelisen asszony, Romson asszony. Nagyon köszönöm a szót. Haug asszony, köszönet ezért a részletes magyarázatért a a pénzügyi javaslatról. Én is úgy gondolom, hogy nagy probléma, hogy nincsen semmi nemi jellege ennek a javaslatnak. És biztos vagyok benne, hogy itt a Női Jogi Bizottságban mindent megteszünk ennek érdekében, főleg amikor az idősödő lakosságról beszélünk. beszélünk. Tudjuk, hogy 2025-ben az európai lakosok 10%-a több mint 80 év, 5 éves lesz, és 90%-uk nő, mármint ennek a lakossági csoportnak. Március 8-án is említettük, illetve itt a szakbizottságon belül is, a tényeket, nevezetesen, hogy a nők és férfiak közötti nyugdíj különbség nem 17,5%-os, hanem több mint 50%-os, mint a, a keresők közötti különbség. Ez is nagyon fontos. Végül pedig. Nagyon fontos irányelvről döntöttünk itt a szakbizottságon belül, meg is szavaztuk decemberben, az emberkereskedelem témájában. Az emberkereskedelem nagyon nagy probléma, és most már létezik egy irányelv erről, amivel rendkívül elégedettek vagyunk, de ez egyre súlyosabb probléma. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamokat támogassuk erőfeszítéseikben az emberkereskedelem elleni harcban. Ezt meg kell említenünk úgy tűnik, hogy a tagállamoknak nincs elegendő pénzügyi forrásuk. Főleg, amikor befogadják azokat a nőket, akiket elraboltak. Én magam bolgár vagyok, és azt mondják, hogy sajnos nem tehetünk semmit ezen nők érdekében, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az EU-ra támaszkodhatnánk e- ebben a kérdésben. Végezetül volna egy kérdésem, ami nem annyira a nemekhez kapcsolódik, de ebben a javaslatban ö, úgy látom, hogy ö, a kutatási költségvetést növelni kívánják, de ugyanakkor az összköltségvetést nem. Honnan lesz erre pénz? Remélem nem a strukturális alapokat érinti ez, mert a strukturális alapok és a foglalkoztatottság ki kapcsolata rendkívül fontos a nők számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Polanova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nekem is van néhány kérdésem. Szerintem nagyon fontos lenne, hogyha a következő pénzügyi tervre ezeket a kérdéseket is bevennénk. különösen azokra kell gondolnunk, akik a, a demográfiai válság szempontjából a legsérülékenyebbek, illetve leginkább kitettebbek, és az alapján, amit a korábbi jelentésekben megjelent, az etnikai kisebbséghez tartozók, gyereket egyedül nevező, nevelő anyák, ezek mind nagyon fontosak, és ezekkel sokkal többet kellene foglalkoznunk a szegénységgel kapcsolatban is. A kérdésem azonban az, hogy nagyon jó gyakorlatok vannak már a költségvetési értékelésnél nemzeti szinten. Spanyolországban például. Van-e valami elképzelés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a, a gender alapú költségvetéskészítés nemzeti szinten és EU szinten megvalósítani, milyen szerepe lehet, és lehet-e összekapcsolni a kettőt. Van-e ötlet arra, hogy javasoljuk a nemzeti költségvetéseknek a, nem, a nemi alapú költségvetést és EU szinten ugyanezt? Köszönöm szépen, Pavanova asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Morán asszony. Köszönöm, hogy a Női Jogi Bizottságban beszámolt a munkájáról. Mint itt vagyok, mint állandó jelentés készítője az FSZ-nek, szeretném felhívni a figyelmüket egy konkrét kérdésre, amit nagyon helyesen az egyik kihívásnak jelölt meg, nevezetesen, hogy az ismeretek, a tudás alapú társadalmát kellene felépítenünk. Nagyon fontos tehát, hogy a nők problémáira hívjuk fel a figyelmet, az élethosszig tartó tanulás, illetve azon képzési lehetőségek vonatkozásában, amit a nőknek biztosíthatunk, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre, illetve megtarthassák a munkahelyüket. Mert ebben a szakbizottságban nagyon jól tudjuk, hogy még kiszolgáltatottabb lakosság csoportról van itt szó, mert plusz erőfeszítéseket tenni a képzés terén, amikor már valaki aktívan dolgozik, ráadásul anya is, még bonyolultabb egy nő számára. Úgyhogy szeretném, hogyha konkrét statisztikai adatok, konkrét nőkre vonatkozó szakpolitikák támogathatnák őket a foglalkoztatottság terén a 2020-as stratégiában. Nyilván nem lehet kollektívan megoldani ezt a problémát, külön oda kell figyelni erre a területre. Köszönöm a figyelmüket. Elnök asszony. Nagyon köszönöm. Kosta asszony következik. Ehm, grazie di questa interessante. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes bevezetőt, és kétségtelen a mi szakbizottságunk is részt akar venni az ön munkájában. Amit elmondott, rendkívül inspiráló volt. Nagyon helyesen említette, ha jól értettem önt, hogy jelentésében külön két dolgot emelt ki. Egyrészt a legfontosabb kihívásokat, például a demográfiai jellegűeket, illetve azt, hogy több európai jelenlétre van szükség, ugyanis ha nincs ez a több adott érték, nincs ez a hozzáadott érték, akkor nehezebb lesz kilábalnunk a gazdasági válságból, illetve az eladósodásból. Úgyhogy nagyon fontos, hogy új, innovatív finanszírozási lehetőségeket találjunk az európai források között, és ahogy ön is említette a jelentésében, az Európa 2020 ambíciózus céljaival, például a munkahelyek az innováció terén nem megvalósítható az euró kötvények, az euró kötvények mint példa nélkül a költségvetésben, mert a GDP hozzájárulás egyre kevesebb segítséget nyújt. a nők rendkívül paradoxon helyzetben vannak. Pedig erősek, de ugyanakkor gyakorta gyenge pozícióban vannak. Úgyhogy talán jelentésében világosabbá kell tenni azt, hogy amikor a munkanélküliségről, a fiatalokról, a fiatal nőkről beszélünk, ők kerülnek leginkább a társadalom peremére, és változtatásokra van szükség nem elég célokat ö, megállapítani, azokat a feltételeket is meg kell találni, amelyek között egyszerűen elérhetők ezek a célok. Úgyhogy az innováció, a különböző készségek rendkívül fontosak, de ugyanakkor innovatív, jóléti ö, megközelítésre van szükség, ugye ehhez is innovációra, beruházásra van szükség, és persze nem szabad elfeledkezni a bűnözésről sem. Arra is történt utalás. Vannak bizonyos források, amelyeket elvonnak, és egyes vállalatok attól szenvednek, hogy finanszírozzák a bűnözést. Erről nekünk, Európai Parlamentnek véleményt kell alkotnunk. Aztán ott van a jogi környezet, a biztonság kérdése. Mert hogyha a bűnözéssel szembeni harcot vesszük alapul, egyértelmű, hogy a közpénzeket szívja fel ez az, erőfetős, ez az erőfeszítés. És ez nem csak a dél-európai országokat érinti, hanem az egész európai térséget. Végül pedig ott vannak a fiatalok, mert rendkívül céltudatosak és ambiciózusak a céljaink. Azt akarjuk, hogy 2020-ra a fiataloknak legyen joguk olyan oktatásban részesülni, amit akarnak. Ezt nem lehet garantálni a jelenlegi forrásokból. Szeretném tudni, hogy a költségvetésben, amit szeretnénk felállítani, mégis hogyan néz ki. Mert ez rendkívül fontos keresztút állítja Európát. Elnök, köszönöm szépen. Luling asszony ilyen szó parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek Haug asszonytól, de Luxemburgból fél háromkor kellett volna megérkeznie a vonatomnak, de egy órás késéssel ért ide, úgyhogy ezért nem tudtam eljönni időben, hogy meghallgassam őt. De én egy általánosabb jellegű kérdést szeretnék felvetni. Lewandowski úr, biztos úr, aki a költségvetésért felelős, írt az Európai Parlamentnek, és azt akarja, hogy a költségvetés növekedési rátája az EP vonatkozásában ne legyen magasabb, mint a bizottság növekedési rátája. Én ezt elfogadhatatlannak találom. Többek között a Költségetési Bizottság elnökével is beszéltem, mert ez politikai szempontból egyszerűen nem helyes, hogy a parlament magasabb növekedési rátájú költségetéssel rendelkezzen. Én viszont ezt találom politikailag nem megfelelő értékelésnek, mert a parlamentnek másfajta problémákkal kell szembenéznie, mint a bizottságnak. Itt van például a bővítés kérdése Horvátország esetében. 2012-ben legalábbis a megfigyelőket kell majd fogadni, plusz egy nyelve bővíteni a skálát, és úgy gondolom, ha a Költségvetési Bizottság nem ért azzal, hogy ne figyeljen oda Lewandowski levelére, akkor teljesen szükségtelen itt további előirányzatokat kérni olyan problémákra, amelyek minket érdekelnek itt ebben a szakbizottságban. Úgyhogy, Haugasszony, felteszem a kérdést. Tényleg így fog eljárni a Költségvetési Bizottság? Hogy úgy gondolják, hogy politikai szempontból nem helyes, hogy magasabb legyen a növekedési rátánk, mint a bizottságé? Nem, figyelemen kívül hagyva a parlament speciális helyzetét. Questorként például a fordítói főigazgatóságnál jártam Luxemburgban, és el kell mondanom, hogy most már a különböző nyelvi ágazatokban el akarják törölni a posztokat, a munkahelyeket, <laughs> mikor óriási határidők vannak az olyan szövegekre fordítási szempontból, amelyekről szavaznunk kell. De hát ugye, ha nincs minden nyelven előttünk a szöveg, akkor nem lehet szavazni. Úgy gondolom, Egyszerűen lehetetlen dolog ez. A parlamentnek helyesen, megfelelő módon kellene működnie, és ez nyilván nem így van, akkor, hogyha megfosztanak minket attól a lehetőségtől, hogy időben rendesen minden ö, bizottságban rendelkezésre álljanak azok a szövegek, amelyekről szavaznunk kell. Nem tudom, a Kobu hogyan gondolkodik erről, mert az Európai Bizottságnak nem olyan kötelezettségeik vannak, mint nekünk, és olyan korlátai. 18 kollégát kellene a különböző országokból fogadnunk, a horvát ö, képviselőkön kívül. Úgyhogy ez ö, körülbelül 30 új képviselőt jelent. Ez egyszerűen lehetetlen, hogy a parlament ugyanolyan röve, övekedési ráta mellett maradjon, hogyha figyelembe vesszük mindezeket. A képviselők panaszkodnak, hogy nincs elég helyük, szerencsére kicsit több a pénzünk a titkárságunk számára, de hát kell, hogy legyen hely ahhoz, hogy munkatársainkat megfelelően elhelyezzük. És a kvesztorok, az alelnökök, a bizottsági elnökök kapják a legnagyobb irodákat, de a többi képviselő viszont nem. És Strasbourgban sem tudjuk megfelelően elhelyezni a munkatársainkat. Hát a, a munkajog előír bizonyos munka ö, körülményeket, És én ezekről az általánosabb problémákról szerettem volna önöknek beszélni, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy a Költségvetési Bizottság tagjainak figyelmét felhívjuk erre. Hiszen olyan döntéseket kell hozniuk, hogy válság ide, válság oda, több pénzügyi alapra van szüksége az Európai Parlamentnek a megfelelő működéshez. Úgyhogy én azt szeretném tudni, hogy hogyan is fogalmazzak, a Kobu ö, tagjainak többsége így gondolkodik, hogy nem szabad ö, nagyobb növekedési rátát ö, felmutatnunk, mint ö, az Európai Bizottságnak? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Luring asszony. Nos, nagyon sok érdekes kérdést hallottunk már, és rendkívül széles körű téma ez a jövőt illetően, úgyhogy azt hiszem, hogy csak azt tudjuk tenni, hogy hangsúlyozunk, mennyire fontosak a felvetett kérdések a nemi aspektusból. Ezt ugye be kell venni minden területre, ez rendkívül fontos, hogyha jobb jövőt szeretnénk. Van még egy pár hozzászóló, Sinclair asszony parancsoljon. Thank you, uh, <clears throat> Madam I Just really want to... Köszönöm szépen, elnök asszony, csak Luling asszonynak reflektálva. Hát nem tudom, hogy honnan jön majd ez a pénz. Uh, 82%-ban nőtt az adminisztrációs költség. Remélem, hogy finom a kávé, meg a pesgő, amit elfogyasztanak. De hát egyszerűen honnan jönne ez a sok pénz? Hát itt azt hiszem inkább arra kellene odafigyelni, hogy csökkentsük a költségvetést, nem pedig növeljük állandóan. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Haugasszonynak a szót, hogy reflektáljon a hallottakra. Ja, vielen Dank. Ähm, ich werde mal bei... Köszönöm szépen. Az utolsóval kezdeném mert erre mindenképpen válaszolnom kell a Költségvetési Bizottság alelnökeként, nem a SURE bizottság tagjaként. Ha az Európai Parlament költségvetéséről van szó, akkor valóban a jövő évben úgy lesz, ahogy Astrid Lulling mondta, János Lewandowski majd mind parlamentként, mind egyéb más intézmény által megírtak szerint azt kérték, hogy ne legyen az emelés 1%-nál több. De ez már a múlt, Astrid. Először is a Költségvetési Bizottságban, másrészt pedig a legutóbbi héten is a plenárison a, szavaztunk és elfogadtuk az útmutatókat, az iránymutatókat, és a parlament meghatározta, vagy amellett tette le a voksát, hogy a költségvetés emelése az infláció arányában legyen. Tehát nagyjából 2,3 Az 1 százalékról tehát, amit János Lewandowski mondott, attól már eltávolodtunk. Meg kell azonban azt is mondani, hogy az úgynevezett kisköltségvetések adott esetben a parlament költségvetésének az előadója José Manuel Fernández, Astrid Lulid frakcióbeli kollégája, és hogyha még kérdések vannak, akkor szerintem ő vele lehet ezt tisztázni. Egyébként pedig azt mondanám, hogy parlamentként már határoztunk arról, hogy az egy nál több legyen. Nem döntöttünk még arról, ami eredetileg emelésként fölmerült, az 5,6 Ez egy kicsit valóban soknak tűnt. Erre mondtuk azt, hogy legyen az inflációs arányhoz mérve. De ezt most nem Sure elnökként mondta, hanem a költségvetési szakbizottság alelnökeként. És persze, hogyha Sinclair asszonyt hallgatja az embert, aki pont az ellenkezőjét mondja annak, mint Luling asszony mondta, nyilvánvalóan tudjuk, hogy a parlamentben különböző indítatásunk van bizonyos dolgok felé. Ez így van. Van, amit vitával egyeztetünk, és aztán nyilvánvalóan többségi szavazattal döntünk. Szerintem most is így lesz és akkor most a Súre Bizottsághoz térek. Vissza az eredeti okhoz, ami miatt tulajdonképpen itt vagyok. Nem. Cornelissen asszony, a mi szakbizottságunknak határozott mandátuma van, időben is. Elő kell készítsük az Európai Parlament állásfoglalását a következő pénzügyi terve vonatkozó vélemény kialakításánál. Ha ennek júniusra vége, tehát ha egyeztettünk, szavaztunk, akkor megvan az álláspontunk, és, az, és a bizottság nem létezik többé. Nem tudom, hogy erről még hivatalosan is dönteni kell, vagy sem, azt hiszem inkább nem. De nem is tervezzük azt, hogy meghosszabbítsuk, vagy kérvényezzük a megbizatásunk meghosszabbítását, hiszen elvégeztük a munkát. A tanácsal való tárgyalás a következő pénzügyi tervről már a Költségvetési Bizottság hatásköre, ami persze nem jelenti azt, hogy minket kizárnak belőle, de Sure szakbizottság elnökeként már akkor nem veszek abban részt, mert addigra a Sure bizottság már remélhetőleg megszűnik, vagy befejezi a munkáját. A nemek dimenziója. Így van, helyes, ez, de hogyha ezt valahol érvényesítetni akarjuk, akkor általános követelményként kell azt megkelnünk, és azt kell mondanunk, hogy a mainstreamnek mondjuk kell, hogy legyen egy erőteljesebb, ennek egy erőteljesebb lökést kell adni. Ha bizonyos pontokon módosítókkal próbáljuk ezt most megtűzdelni, akkor is kell, hogy látszódjék, hogy az általános vonalak világosak. Ezek nem a programok, amikről majd ezt követően fogunk határozni. A történet folyamata az megvan. Júniusban döntjük el az álláspontunkat parlamentként. Június végén, július elején a bizottság majd a törvényalkotási javaslatot számokkal, táblázatokkal, stb. együtt fogja előterjeszteni és akkor utána lesznek a tárgyalások. Ha sikeresek lesznek a tárgyalások a tanácsal, akkor arról lesz szó, hogy azok a szakpolitikai intézkedések, amelyekről megállapodtunk a tanácsal, törvényalkotással is megerősítést kapjanak. Ez mindig is így volt, és akkor a bizottság ugye előterjesztette az ESF-re, a kohéziós alapra, a kapra a vonatkozó törvényalkozásokat, akkor a hetedik keret, kutatási keretprogramra, most a nyolcas lesz majd. Tehát ezek azok a több éves programok, amelyeket akkor fognak csak beterjeszteni. És akkor tényleg majd figyelnünk kell, hogy a nők ebben szerepeljenek. De az Európai Parlamentben nekem az a benyomásom legalábbis, hogy itt nőként tulajdonképpen nyitott kapukat döngetünk, nem hiszem, hogy itt bárki vonakodna. A bizottságnak is az a, stratég, a 2020-as stratégiájában újra meg újra jelezte, hogy az Európai Unión belüli jólét emelkedésénél elengedhetetlenül szükséges a nők foglalkoztatási arányának növelése. És ehhez természetesen bizonyos feltételekre van szükség tehát. Gyermekellátási helyzetek minden tagállamban eh, eh, megfelelő képítést kell, hogy kapjanak. Tudom, miről beszélek, mert Németországban eh, van még mit tenni ezen a téren, messze nem vagyunk annyira előre, mint más kérdésekben, de természetesen a fiatal nőknek segíteni kell abban is, hogy képezzük őket, segítsük őket a képzések során, az idősebb nőket aztán, akik a gyermekeket érintő szakaszok után bizonyos hiányosságokkal rendelkeznek, mert mondjuk három vagy négy évig kimaradtak a munkájukból őket az életen át tartó tanulási programokban újra alkalmassá kell tenni őket a munkavállalásra. Egyébként nem tudjuk a kvótát, az arányt emelni. De nagyon konkrétan nézve, és ez egészen addig tart, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a nemek egyenjogúságával kapcsolatos intézményt is megfelelő, intézetet is megfelelően el kell látni emberrel alkalmazottakkal, hiszen ez így nem működhet azt követően, hogy a pénzügyi tervről már megállapodtunk. Addig nincs törvényalkotás. Amit persze lehet csinálni, az az, hogy a bizottság felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy külön figyeljen a nőkre és a nők foglalkoztatásra, valamint a nők foglalkoztatási feltételeire. Mert ugye nem csak arról van szó, hogy valahogy dolgozzanak a nők, hanem arról van szó, hogy munkát kapjanak, de jó munkát. Megfelelő feltételek mellett ez ezt jelenti. És Moran Sati asszonynak itt teljesen igaza van, a szociális alap az egyik eh, eszköz, amely rendelkezésre áll, és a bizottsági vita során is ezt elmondtak, tehát hogy ez az egyik eszköz, amelyet fel lehet használni arra, hogy a foglalkoztatási lehetőségeket, a foglalkoztathatóságot növeljük. Ne csak a nők foglalkoztathatáságát, de a nőkét is. Erre figyelni kell. Majd a jogalkotásnál. És nem tudom, lehet, hogy egy kicsit most pogány dolog ezt mondani, vagy eretnek, de lehet, hogy nem mindenki gondolja, hogy így kellene eljárni, de néha úgy gondolom, hogy kvótákkal igenis előbbre lehetne jutni. Én el tudom képzelni, ha tehát megvan a törvényalkotás, akkor vezessünk be kótákat. Tudjuk, hogy a tagállamok át kell, hogy ültessék a, a az ESF-et, ez a, a, a szociális alapnak a, az előírásait, ez félig európai, félig nemzeti pénz, de kötelező érvényű törvényi előírások vannak arra vonatkozóan, hogy ne feledkezzenek el a, a mainstreamingről. Ma még ez gyakran megtörténik, és itt is tudom, hogy miről beszélek. Az ember mindig a saját, saját tagállamát ismeri a legjobban, de nálunk például gyakran, nálunk a régióban is gyakran úgy van, hogy a munka nélküli bányászok, akiket elbocsájtanak, mert bezárnak a bányák, őket kedvezményezetten kezelik, és a munkanélküli nők ott állnak az utcán, ezt pedig nem lehet elfogadni. De hát úgy gondolom, hogy ezt csak akkor lehet megoldani, hogyha kvótákat vezetünk be. Megvan az oka ennek. Ha 2020-as európai stratégiát egy- egyeztettük, akkor már ott benne vannak a kvóták, és azokat akkor át lehet ültetni. Ugye? Brita sajnos már nincs itt. Ugye arról volt szó, hogy nagyjából azonos pénzzel át kell állítsuk magunkat, új orientáció kell, és ugyanazzal a pénzzel kell előrébb jutnunk. De honnan jön, jöjjön a pénz? Tulajdonképpen én sem tudom. meg kell próbáljuk majd az egészet valahogy kiszámolni. Ez lesz a feladat. Forgatókönyveket kell majd vázolnunk, és elmondani, hogyha ezt meg ezt nem akarjuk. Akkor, vagy akkor európai szinten ezt a politikát el kell hagyni, és akkor azt mindenkinek magának a nemzeti tagállami szinten kell megoldania. Úgyhogy eh, ha azt mondom, hogy nagyjából ilyen nagyságrendekről van szó, akkor ez nem azt jelenti, hogy most abszolút ugyanarról a pénzről van szó, mint most. Nagyjából a nagyságrend nekem azt jelenti, hogy alapvetően, lényegesen nem haladhatjuk meg a, a bruttó nemzeti termék 1,02%-át. Tehát nagyon, nagyon sokkal nem lehet túllépni, lehet mondjuk 1,04 vagy 1,06, de ez a mozgástér. Tudjuk, hogy a külön, egy program különböző időpontjaiban eltérő pénzek folynak be, úgyhogy kezdetben nem is biztos, hogy ugyanannyi, mint amikor beindulnak a dolgok, és a projekt középső szakaszában vagyunk. De hát különböző helyeken, különböző pontokon lehet megszorítani, erőltetni. És azt is szeretnénk, hogyha EIB-ként és EBRD-ként, tehát a Beruházási Bank és az EBRD is, a Kelet-Európai Bank is, velünk együtt alakítja politikáját, és bizonyos pontokon a közpénzeket a tagállamokban, tehát nem a, az Európai Unió közpénzeit, nem, hanem a, a tagállami közpénzeket felváltja. És akkor sokkal több projektet fogunk tudni megvalósítani, de ez csak akkor lehetséges, ha mind a nemzeti szinten, mind pedig az európai szinten össz, összhangot tudunk kialakítani, és a kettőt is összhangba hozzuk. Mindig ezt mondom, hogy tárgyaljanak, beszéljenek a kollégákkal a nemzeti parlamentekben, mert őrájuk is szükségünk van ahhoz, hogy mögénk álljanak, velünk együtt gyakoroljanak nyomást. Nem tudom, nem is tudom, hogy mindenre adtam-e választ. Szerintem igen. Tehát a nemek perspektívája valóban azokat be kellene venni elől az általános részbe. Egy külön fejezetben talán. És azt mondani, hogy ezt nem szabad semmiképpen sem elfelejteni. A gender budgeting együtt. Ezt össze lehet hozni. Eh, Köszönöm szépen, Haugasszony. A bizottság a módosító javaslatokat nyilván be fogja terjeszteni, és akkor megpróbáljuk azt is, hogy a nemek szempontját már a különbizottság szövegébe berakjuk. Na nézzük a határidőket. A módosító javaslatokat eh, március 28-án 12 óráig kérem nyújtsák be. Szavazás 20-án, eh, április 20-án a szakbizottságban és a SUE bizottságban május végén mondták nekünk. Az egész júniusban kerül a plenáris elé. Ha Köszönöm szépen, nagyon fontos, hogy erről beszéltünk, köszönöm. De még egy kérdésem azért van. A, a, a nekünk har, március 31-ig van a módosítók határideje. Hogyha a kollégák a bizottságból módosítókat akarnak begyújtani, akkor azt bizony 31-éig kell, hogy megtegyék. Egyébként nem fogjuk tudni be, feldolgozni, felvenni őket. A még ha a bizottság nyújt be módosítósokat, az, az se kerül a plenáris elé. Ha azt akarják, hogy bedolgozzuk, akkor sokkal hamarabb be kell, hogy kapjuk. Világos. Még egyszer akkor, hogy mindenki értse. Saját módosító javaslatainkat itt a bizottságban megfogalmazzuk, megszavazzuk, és lesz egy bizottsági vélemény végül. Ez nem módosító javaslat a Schurer számára, hanem egy rendes vélemény. És a módosító javaslatokról közvetlenül szavazunk. Azt hiszem ez a legjobb eljárás. Még egyszer köszönöm Jutahaugnak az elhangzott információkat, és sok sikert kívánok neki a Sure Bizottsági munkához továbbra is. Folytatjuk a saját témáinkat az ötös napi rendi ponttal. Demográfiai változások és azok következményei az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve. Anna Zaborska asszony véleménye. Már a demográfiai változásokról korábban is folytattunk vitát, és annak jelentőségéről. Az Abalszka asszony most ezt egy véleményben foglalta össze, és ezzel a Regi bizottság munkáját segítjük. A Regi az illetékes ugyanebben a, ugyanis ebben a témában. Most megadom Zaborszka asszonynak a szót, hogy elmondja nekünk, hogy milyen eljárást javasol, és utána pedig eszmeserét folytatunk vele a témáról. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák! A jelentés, amelyhez a véleményt írjuk, nagyon izgalmas. A kohéziós politika ugyanis jelentősen javulhat a demográfiai problémák tükrében, ahogy az elnök asszony is leszögezte. Mi már foglalkoztunk a demográfiai helyzettel 2006-ban, amikor az Európai Bizottság zöld könyvet adott ki a témában. A generációk közötti szolidaritásról és több jelentést is írtunk már a téma kapcsán. A kohéziós politika mind a demográfiai kérdésekkel, mint például az alacsony születési arányal is foglalkozhat, mint pedig az öregedő európai társadalom problémájával. Tehát mind a kettőre tekintettel kell lenni. A kohéziós politika pozitívan befolyásolhatja, vagyis hát növelheti a születési arányt, például, illetve az idősek túlélési arányát is, hogyha javítjuk a születés kedvező, a születésnek kedvező intézkedéseket, illetve az öregkori ellátást javító intézkedéseket hozunk és javaslataimban olyan kérdésekkel foglalkozom, amelyek konkrétan az európai demográfiai deficit problémáját próbálják feloldani. A regionális hatóságoknak is komoly kompetenciájuk van ebben a kérdésben. A régiók felelőssége azonban tagállamonként különböző, ebben a témában, és nagyban függ, hogy mit tehetnek attól, hogy milyen kompetenciáik vannak. Másfelől fontos a szubszidiaritás elvét is itt leszögezni. Az ifjúságpolitika, a regionális politikák területén ezeket támogathatja, ezeket a helyi kompetenciákat az Európai Unió kohéziós politikája. A régiók vannak legközelebb a polgárhoz. És véleményemben igyekeztem rámutatni néhány konkrét problémára, amelyel a kohéziós politika kapcsán foglalkozni kéne, és értem a nők helyzetével kapcsolatos problémákat is. Az új tagállamokban, az EU 15-ökhöz képest, az EU 15-ökben is már jelentkezett az a gond, az a jelenség, hogy agyelszívás zajlik, nem csak a vidéki térségekből, egyes tagállamokban, hanem külföldre tehát nem csak a vidéki lakosság vándorol városi térségekbe, hanem a városi lakosság is külföldre, és ahhoz, hogy a vidéken munkahelyeket tudjunk teremteni, ahhoz először is a fiatal nők körében gyakorolt agyelszívást kell megállítani a jól kvalifikált, jól képzett nők körében. Aztán van itt egy másik gond is, erről is volt már többször szó hogy a munka és a családi élet összeegyeztethetősége továbbra sem könnyű és egyértelmű, Márpedig pedig a születési arányok növelését, illetve az időskorúak ellátását ennek tükrében is vizsgálni kell. Tudjuk, hogy a szegény nők, tudjuk, hogy a szegénység főleg a nőket érinti, vagy inkább őket, ügyek ügyét ö, valahogy meg kell oldani az információval, az új technológiákhoz való jobb hozzáféréssel a körükben. Múlt héten is elmondtam már, hogy az EBS, e a Nemzetközi Nőnap előtt közvetlenül publikált egy felmérést, amely rámutat arra, hogy 30-50 százaléka az úgynevezett láthatatlan munkának 30-50 százalékát a nők végzik el, tehát a szürke-fekete gazdaságban, és a Eurostat is most már beveszi ezeket az adatokat a saját statisztikájába. Ez nem feltétlenül szürke vagy fekete, hanem egyszerűen kifizetetlen, kifizetetlen munka, és többségileg ezt az ilyenfajta munkát nők látják el. Az önkéntes munkavállalók között is sokkal több a nő, és nem javaslom majd, hogy az Eurostat erre vonatkozóan is jelentessen meg jó statisztikákat, amelyek megmutatják, hogy a nők önkéntes munkavállalása milyen arányú. Ami az előregedő társadalmat illeti, tudjuk, hogy 2012 lesz az aktív öregedés éve, és én is hivatkozom erre, és szükségesnek látom olyan intézkedések meghozatalát, amelyek kifejezetten az időskorú nők foglalkoztatására irányulnak, a szociális kohéziót erősítve. Egyes régiók nyilván sokkal szegényebbek, mint más régiók, és ezért hangsúlyozni kell, hogy például a nők persze a férfiak rákszűrését is a különösen szegény, elmaradottabb régiókban külön meg kell támogatni, például regionális fejlesztési pénzekből. Az időskorú nők tevékenysége kapcsán, amelyről az előbb már szóltam, el kell mondani, hogy válság idején, és ilyen időket élünk, nagyon kevés az új álláshely. És véleményemben rámutatok arra, hogy hangsúlyozni kell a foglalkoztatási problémákat az időskorú nők kapcsán, mert a kohéziós politikában ugyan vannak már nőkkel, a családdal, foglalkozó programok, de hiányzik közülük ez a kör. Ebben a jelentésben új megközelítést alkalmazunk, és regionális fejlesztési szempontból vizsgáljuk a nők társadalmi szerepét. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót, és hogy bemutathattam ezt a véleményt. Kérem a kollégákat, hogy mondják el most kérdéseiket, megjegyzéseiket az elhangzottak és olvashatók alapján. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony. Alelnök asszony kívánt először szólni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözölni szeretném először is Anna Zaborszka munkáját. utalnék az egyik célkitűzésre, hiszen elemzése nagyon jó. Egy dologra azonban szeretném, hogyha közösen visszatérnénk a hatos pontra. Ami ezt a pontot illeti, a kérés az, hogy az Eurostat indikátorokat dolgozzon ki, hogy a nők jótékonysági tevékenységében való részvétel mérésére és értékelésére. Nos, mivel globális célunk tényleg az, hogy a nők munkája értékelésre kerüljön, úgy gondolom, hogy azon túl, amit az Eurostattól ennek mérésére kérünk, a regionális hatóságokkal együtt a már megszerzett kompetenciák értékelésére is kitérjünk, hiszen a nők számára ez teszi lehetővé, nevezetesen, hogyha kompetenciáikat elismerik, hogy integrálódhassanak a munka erőpiacra, mint bárki más, akinek mondjuk magasabb szintű képzettsége van. Úgy gondolom, ha el akarjuk érni célunkat, Záborszka asszony Tényleg arra van szükség, hogy értékeljük az elért kompetenciákat a nők részéről. Köszönöm szépen. Bauer, was good. Bauer asszony kíván szólni, parancsoljon. Thank you so much. It... Köszönöm szépen. Érdekes a kohéziós politikai szempontból egyfelől, demográfiai változások szempontjából más felől vizsgálni ezeket a kérdéseket és a nők helyzetét. Benyomásom alapján valódi kihívásról van itt szó, és fel kell tárni, hogy mi is itt a legfőbb gond Szerintem az infrastruktúra kérdését a kohéziós politika kapcsán külön meg kéne vizsgálni, mert ez egy alapvető kérdés. Az a benyomásom továbbá, lehet, hogy a véleményben egy kicsit egyoldalúan jelenik meg ez a kérdés, mert itt nem pusztán a szociális infrastruktúráról kell beszélni. Tehát miközben nagyra becsülöm Zabarszka asszony holisztikus megközelítését, javasolni szeretném, hogy az infrastruktúra kérdését a kohéziós politika kapcsán jobban bontsuk ki, és a nők helyzetét ennek kapcsán. A kohéziós politika jövője szempontjából általában. Tehát nyissuk szélesebbre a perspektívát az infrastruktúrát illetően. Valóban óriási a kihívás, hogy hogyan lehet itt hozzáadott értéket teremteni, de meggyőződésem, hogy érdemes neki menni ennek a témának, mert a kohéziós politika jövője szempontjából nagyon nem mindegy, hogy a nők re vonatkozóan mit mond majd. Köszönöm szépen. Costa asszony kíván szólni. E, ringrazio naturalmente Anna per questo, e, questo suggerimento. Köszönöm szépen. Elnök asszony a szót. Érdekesek, jók ezek a javaslatok. Fontos lenne a leg központibb kérdéseket, problémákat jól kifejteni itt. Világos, hogy a regionális kohéziós politikát most újrafogalmazzák, és a strukturális alapokat megreformálják, és ennek kapcsán el kell mondani, amit akarunk. Gyakorlatilag egyetértek Zaborszka asszony javaslataival. Talán világosabbá lehetne tenni a szövegben, hogy mi is az a közmunka, illetve hogy a közmunkának milyen értékteremtő szerepe van. Ugye sokszor, vagy az önkéntes munkának nincsen díjazása, ugyanakkor a szociális jóléthez nagyon hozzájárul. Volt már egy nem, jelentős nemzetközi nőjogi konferencia, ahol ezt már egyszer kidomborították, hogy mekkora a nők pénzben nem mérhető társadalmi politikában mérhető szerepe. És ami a mikrohiteleket illeti, jó lenne nem csak a kereskedelmi bankok hiteleit belefogalmazni a szövegekbe, a normális hiteleket, hanem beszélni a mikrohitelekről is, amelyek nagyon gyakran hatékonyan csökkentik a nők körében mutatkozó szegénységet. Továbbá jó lenne talán pontosabban, részletesebben kidolgozni azt a problémakört, hogy az időskorúak autonómiáját hogyan lehetne növelni. Például adó kedvezményekkel, vagy bónokkal, amelyek beválthatók, vagy ö, egyéb intézkedésekkel. És jó lenne, hogyha a jelentésben jobban kidomborodna annak a fontossága, hogy az időskorúakat miért kell jobban megtámogatni. Például úgy, hogy egyetemek időskorúak számára is biztosítanak kurzusokat. Ez lenne az igazi generációk közötti szolidaritás, hogy együtt ülnek a az előadó teremben a fiatalok és az idősek. Vagy a lakásépítés politikában is külön tekintettel kéne lenni az idősekre, mert támogatja sok tagállam a családalapítást, de ugyanígy gyakran elhanyagolódik az időskorú. Köszönöm szépen, Kosta hogy Most a bizottság képviselőjének, Roland úrnak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Néhány szót engedjen meg információ szolgáltatás gyanánt. Március végén a bizottság a demográfiáról szóló jelentése jelenik, jelentet, jelentést jelenteti meg. Már tavaly meg kellett volna, hogy jelenjen, de csak az idén fog. Nos, Két javaslatra szeretnék kitérni, amelyek szerepelnek a véleménytervezetben, ami jó hírnek tekinthető. Elsősorban a termékenységi születési ráta pozitív irányba indult, és ez nem újdonság, azon intézkedésekkel, amelyek segítségével szeretnénk összeegyeztetni a nők család és életét a hivatásával, Úgyhogy ez a kohéziós politika része, mert támogatja ezt a fajta szakpolitikát, és ez jó irányba mutat. Másodszorban az agyelszívás kérdése. Itt ugye nem regionális aspektusokat feszeget a jelentés. A tagállamok szintjén megállapítjuk, hogy azok a tagállamok, amelyek negatív bevándorlási küszöbben rendelkeznek, hirtelen pozitívra váltanak. Ez pedig jó hír mutatis mutandis azon tagállamok számára, vagy régiók számára. Ami a hetes pontot illeti, a karagáim, akik az európai évvel foglalkoznak, majd odafigyelnek arra, hogy konkrét intézkedések szülessenek a nők vonatkozásában, és hogy ne feledkezzünk el a nőkről. Nem tudom, hogy még további információra van-e szükségük tőlem, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm. Van tak, ok, Mrs. Szabó. Elnök, köszönöm szépen. Záborszka asszony, kíván szólni? Köszönöm, elnök asszony. És köszönet minden kollégának, illetve Roland úrnak megjegyzéseiért. Talán egy-két szót szeretnék szólni, ami engem illet. Úgy gondolom, hogy az itt megfogalmazott javaslatok szerintem majd bevehetők az anyagba, és köszönet az infrastruktúrák hangsúlyozásáért, hiszen ez nyilván segít majd a szegénység megelőzésében, illetve abban is, hogy a régiókból ne tűnjenek el az emberek, hiszen az agyelszívásnak közvetlen hatása van a demográfiai problémákra. Kosta asszony említett valamit a négyes pontról, a mikrofinanszírozási lehetőségről. Nyilván az üzleti tevékenységek bevehetők, és a mikrofinanszírozást nagyobb, szélesebb kontextusba helyezhetjük. Ami az adókat illeti, illetve a kompetenciákat, a pénzügyi aspektusok tagállami kompetenciák. Úgyhogy itt nem hiszem, hogy regionális szinten bármit is tehetünk, hiszen ezeket az intézkedéseket nemzeti szinten hozzák. Úgyhogy még egyszer köszönet a kollégáknak, hiszem, hogy javaslataikkal, módosítványaikkal teljes véleményt tudunk majd megfogalmazni a szakbizottság részéről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Zábor, Záborszka asszony, Bauer asszony. Nagyon rövid megjegyzéssel szeretnék csak élni. Rá szeretnék mutatni arra, hogy az ötös pontban a magyar fordításban hiba van. Elnök, köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet erre. Nos, ami az időpontokat illeti, a módosító indítványok beadásának határideje március 22-e, a szakbizottságban április 20-án szavazunk, és június 26-án kerül a plenárisra a téma. Jag skulle vilja föreslå kollégerna... Er- Nos, javasolhatnék a kollégáknak, mégpedig a következőt. Megváltoztathatnánk a napi rend sorrendjét a mai napra, mert Francesca Balzani asszony, aki a 2012-es évi költségvetés előadója jön, úgyhogy javaslatom a kollégákhoz, ha egyetértenek az, hogy cseréljük fel a napi rendi pontokat, legyen most eszmecsere a 2012-es költségvetésről. Elfogadható ez a javaslat? Ebben az esetben az ezen napi rendi pont következik, és halljunk tehát a 2012-es költségvetés hátteréről. Tehát Francesca Balzáninak adom meg a szót, aki a 2012-es évi költségvetés előadója. Szeretettel köszöntöm az ember, a Női Jogi Bizottságban, és már is öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a szakbizottságba. És nagyon remélem, hogy tényleg hasznos lesz az eszmecsere a költségvetési folyamat szempontjából. Hiszen minden évben nagyon hosszú és kényes témának tűnik ez. Az idén én azt szeretném, hogyha minél jobban bevonhatnám az érintett szakbizottságokat, ugyanis rendkívül kényes időpillanatba érkeztünk, meg kell határoznunk ágazati prioritásainkat. A munkadokumentumban és az állásfoglalási indítmányban, ami az eljárásra irányult, azt próbáltam elérni, hogy a legfőbb prioritásokra térjek ki. Ezek alkotnák a magját a költségvetés további kialakításának. Ezért a 2020-as stratégiával kezdeném, hiszen ennek kell minden központjába kerülni. Minden évben nehéz az útmutatásokat és prioritásokat megállapítani minden évben. Az idei év azonban más, mint a többi. Ugyanis nagy többségben a parlament magának tudta a 2020-as stratégiát. Ez pedig az első éve az európai szemeszternek, és konkrétan szeretnénk előrelépni gazdasági irányítás terén. Hogy ezt megerősítsük, ezért kérem, mindenki logikusan lagaszkodjon az EU prioritásaihoz. Ezek elsősorban a 2020-as stratégiában fogalmazódnak meg. Ez akkor, amikor majd konkrétum mi válik megfelelő finanszírozást kell, hogy élvezzen. Úgyhogy ezt alapul tekintve nagy konszenzusra és szinergiára van szükség az EU költségvetés és a nemzeti költségvetések között. Az első európai szemeszter rendkívül fontos része az Európa 2020-nak, úgyhogy megpróbáltam javaslatokat gyűjteni, amelyek alapján ez elsődleges prioritás kell, hogy legyen. A munkadokumentum után, hogyha megtekintik az állásfoglalási indítványt, amelyre, amelyet a jövő héten tárok a plenáris elé, mint az egyik legfontosabb objektívunk, és amilyet el kell érnünk a 2020-as stratégia során, az lesz, hogy jobb és több munkahelyre van szükség az EU-n belül. Ez rendkívül fontos, főleg a nők számára, ugyanis a nők azok az európai állampolgárok, akiknek legnehezebb munkát találniuk, mégpedig minőségi munkahelyeken. Ezen széleskörű prioritás mentén a 2020-as költségvetés keretében szeretném, hogyha megteremtenénk a feltételeket ezen jobb minőségű munkahelyek számára, több képzés, jobb készségek elsajátítása lenne a cél, nyilván egyre több beruházással a nők számára. Ezek azok a dolgok, ahol előrelépésre igenis van szükség, és lehet is elérnünk eredményeket. Úgyhogy ez volna a legfontosabb. Az elképzelésünk pedig az, hogy a költségvetési folyamat során ragaszkodunk ezekhez, azon prioritásokhoz, amelyeket a szakbizottságok állapítanak, mert hiszen, hiszen ez az ő feladatkörük. Ezért minden kollégától azt szeretném kérni, teljesen mindegy, hogy melyik szakbizottságban tevékenykedik, hogy már most próbálja elkezdeni vizsgálni a költségvetést, és politikai prioritásokat próbáljon meg megállapítani, hiszen ez alapvetően fontos, hogy elérjük mindazt, amit szeretnénk a költségvetés segítségével. Fel kell tudnunk mérni a bizottsági javaslatot, ismereteink alapján én magam is elő fogok állni egy másik javaslattal május 1-ig. Vannak kísérleti projektek, előkészítő tevékenységek, amelyeket egy tervezetbe szeretnék foglalni minél előbb. Jó lenne, ha ez még a bizottsági javaslat előtt elkerülne a bizottsághoz, hogy megfelelő tájékoztatást kapjunk róla. Mert jó lenne tudni, hogy mit szeretnének végrehajtani. Aztán, ami a parlamenti javaslatot illeti, a számokat is szeretnénk módosítani a költségvetésben, ugyanis az elképzelés az, hogy könnyen olvasható, politikai szempontból logikus költségvetés készüljön, úgy, hogy a kívánságom a következő. és tényleg azért is ültünk össze itt ma, hogy elmondjuk, hogy rá kell mutatnunk a politikai prioritásokra, amelyeket ez a szakbizottság kíván előtérbe helyezni a 2012-es költségvetésben, ahol optimizálni kellene a helyzetet a következő költségvetésben, mert kétségtelen, hogy ez nyilván kényes kérdés lesz, hiszen a márzsok eléggé szűkösek lesznek, és van egy rendkívüli szakbizottsági ülésünk is, hogy újra fogalmazzuk a célokat. A prioritások újrafogalmazása az a lehetőség, amit meg kell vizsgálnunk. Meg kell vizsgálnunk azokat a tevékenységeket és programokat is, amelyekkel nem értük el a célunkat, amelyek nem voltak sikeresek. Úgyhogy mindez rendkívül fontos, mert ez azt jelenti, hogy olyan költségvetést készíthetünk, amely nem csak lehetséges, hanem hasznos is. Hiszen nyilván ez az egyik legfontosabb prioritásunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ehm, um, Matira asszony, sajnos ma nincsen jelen, de van helyettes, akinek most megadom a szót, hogy tájékoztasson minket. Sì, sì, sì. Scusi. Avevo dei... parlo a nome della signora Matera in questo caso, che non è... Matyiera asszony nevében szeretnék valóban felszólalni, aki végül is nem ért ide és Bárzani asszony által mondottakhoz lenne néhány megjegyzésem, illetve talán, ha megengedi, kérdésem is. 2011 a generáció közötti szolidaritás az aktív idősödés éve, és öt mérhető cél tűz ki a 2020-as stratégia ezen a területen. Fontos, hogy a szegénység elleni harcban megfelelő eszközök legyenek, pénzeszközök a kezünkben, akkor is, hogyha van gazdasági és pénzügyi válság, mert ezeket a kísérleti projekteket nem szabad elhanyagolni a későbbi siker érdekében, a szegénység elleni küzdelem keretében. A Gender Institute-nak is támogatásra van szüksége részünkről, hogy rendesen képes legyen működni, és el tudja végezni azokat a felmérési feladatokat, amelyeket ráruházunk a tagállamokkal közösen. Matejra asszony azt kérdezi, hogy költségvetési változtatásokra lenne -e szükség. Az Európai Parlament nek oda kell figyelni arra, hogy folyamatos legyen a Gender Institute finanszírozása. Tehát igen, van ebben mondani valónk. Szeretném tudni, hogy a többiek mit gondolnak erről. Elnök. Köszönjük. Most én magamat szólítom, ugyanis beírtam én is magam a listára, lenne néhány megjegyzésem. Egyetértek azzal, ami a Gender Institute finanszírozását illetően elhangzott, és azzal is, amikor Balzani asszony a foglalkoztatást teszi meg legfontosabb politikai prioritásnak. Hasonlóan látjuk a kérdést, a foglalkoztatásnak mindenképpen valahol nagyon elő kell szerepelni a prioritás listán, hogyha a céljainkat el akarjuk érni és a nők lehetőségei arra vonatkozóan, hogy több, szélesebb körülön fizetett munkát tudjanak vállalni, sajnos meglehetősen korlátozott, és eleve ugye nagyon korlátozottak az új munkahelyteremtési lehetőségek, és ezen belül a nőknek eleve rosszabbak az esélyei a tagállamokban már ma egyértelműen érezhető, hogy a gyermekfelügyelet megoldása is óriási probléma, és számos egyéb szociális kérdés merül föl, amiatt, hogy a nők mennyiben vesznek részt a munkavilágában. Ha a nemzeti költségvetéseket megvizsgáljuk, amelyek most többségileg ugye megszorító csomagokat tartalmaznak, és azt, hogy hol próbálnak takarékoskodni, bizony pont a női munkavállalás az egyik ilyen takarékossági tétel, tehát a 2020-as stratégia, ha igaz az, amit mond, akkor ennek ellenébe kell, hogy hasson. Ha el akarjuk érni az európai stratégia céljait, akkor a tagállamokat fel kell szólítanunk arra, hogy ne tegyenek ilyen lépéseket. Elnök asszony kikapcsolta saját mikrofonját, nem hallottuk egy darabig. Van-e még kérdés? Kosta asszony például. Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Egyetértek a követett eljárással és Bálzani asszony javaslataival. Nagyon fontos az is, hogy a szakbizottságok prioritást kapjanak a meghallgatások kapcsán. Ennek örülök, hogy ez így lesz. Így tudjuk valóban stratégiai módon megfogalmazni a prioritásainkat és a 2020-as stratégiával összhangban. A Nőjogi Bizottságnak már eddig is volt befolyása a folyamatra. Ami a szegénység elleni küzdelmet illeti, és ezt a stratégiai prioritás, ugye nem csak ez az európai év szolgálja ezt, hanem van egy külön platformja a szegénység elleni küzdelemnek, és ennek van egy női dimenziója, mérik azt, hogy a szegénység mennyiben sújtja a nőket, a gyerekeket, az anyákat. És világos, hogy a szegénységnek egyértelműen van nemi vonzata, a nőket súlyosabban érti, érinti. Minden megszorító intézkedés, a jóléti intézkedések visszaszorítása. Olaszországban például botrányosabb, mi ezen a területen történt. Tehát a szegénységi platformot is fel kéne használni a küzdelemre, és ide kapcsolódik egy másik európai parlamenti állásfoglalás is, amire hivatkozni kéne. Ez a mikrohitelezéssel foglalkozó állásfoglalás. Világos, hogy a mikrohitelek finanszírozását a költségvetésből kell megteremteni, és ezt egyre többen látják, így ennek örülök. Elnök asszony, Balzani asszony, a nők 75%-os munkavállalási arányáról beszél. De jó lenne elkerülni azt a fajta kultúrát, amely mindig százalékban pénzben méri a nők szerepét. Az egyik hozzájárulásunk a folyamathoz az lehetne, hogy átállítjuk az emberek agyát. Az európai költségvetésről is beszélni kell alapokról is, meg a tagállami ráfordításokról is, de szeretném, hogyha az Európai Unió innovatívabban kezelni a kérdést, például amikor a vállalkozás alapítás könnyítését fogalmazza meg, akkor ezek az innovatív alternatívák a fiatalok, a nők számára munkahelyteremtési alternatívák jobban kidomborodnának. Lisszabon után, Lisszabon óta most már joga van az európai polgárnak az egy életen át tartó tanuláshoz, és a Kulturális Bizottság is azt mondja, hogy nem elegendő a befektetés ebbe az ágazatba, tehát több erőfeszítésre lenne szükség az életen át tartó tanulás támogatására. Ezen belül például a fiatal nők képzésére létezik már egy Aid on the Move program, ehhez hasonlókra lenne szükség. Még valami. A női vállalkozók, akik gyakran ugye egyéni vállalkozók ügyében előkészítő intézkedések születtek már, de ezeket folytatni kéne. És bizottságunknak szerepe lehetne abban, hogy specifikus információkat tárjunk föl az előkészítő tevékenység során. Mert az állami ágazatban nagyon sok nő dolgozik, de a magánszféra aránya nőhetne, hogyha mikrofinanszírozással, mikrohitelekkel ezeket az egyéni vállalkozásokat hatékonyabban támogatnánk. Még egy dolog. Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem, de meg szeretném kérdezni. Vagy kérni szeretném tulajdonképpen az Európai Bizottságot arra, hogy sürgősen lépjen az európai alapok nőjogi programokra való felhasználása ügyében, mert kimutatták sok, sokan sokszor, hogy a strukturális alapokat nem jól használták föl ezekre a programokra, részben a társfinanszírozás hiánya miatt is, a regionális pénzek hiánya miatt is, de másokok miatt is. Más kollégák is rámutattak már erre a problémára. És legalább az előkészítő szakaszban meg kéne változtatni a társfinanszírozás rendszerét, rövid távon. Más szóval, csökkenteni kéne a társfinanszírozás mértékét, mert ha ezt nem tesszük, akkor nem csak az én hazámban, hanem más országokban is megbénulnak a program, programok, ami nagyon sajnálatos, már pedig nagyon sok program zajlik regionális szinten. Köszönöm szépen Kosta asszonynak. Berzani asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. A, az első találkozó alapján a következőt állapítanám meg. Öt célkitűzés van a 2020-as stratégián belül. Ezek a legfontosabb célok, és ezek eh, a férfiak és nők esélyegyenlőségével kapcsolatosak, és eh, elsősorban a munkaerőpiac jövőjével foglalkoznak de természetesen különböző dimenziók vannak. Ez azt jelenti, hogy a nőknek lehetőséget kell ar- kapni arra, hogy vállalatot alapítsanak, növekedjenek, és ehhez persze szakképzettségre van szükség. Nos, erre ehhez arra van szükség, hogy megfelelően hozzáfogjunk a bizottság nevében ezért amellett állnék ki, hogy egyértelmű prioritásokat határozzunk meg a költségvetési stratégiában. Olyan prioritásokat, amelyek a férfiak és nők egyenlőségének és egyenlőségét is szolgálják, hiszen ez válság időszakban nagyon fontos. Arról van ugyanis szó, hogy a növekedést elindítsuk, a fejlődést, fejlesztést, fejlesztésnek lendületet adjunk, és mindent kiaknázzunk, ami már megvan a tagállamokban. A reál növekedésnek ez jelentős tényezője lehet. De gyakran egyszerűen nincs még lehetőség arra, hogy a nők azonos mértékben és azonos joggal részt vegyenek a gazdasági életben, a közéletben, a társadalmi, szociális életben. Hiányoznak a lehetőségek, esélyek. A gazdasági életben egyszerűen akadályok állnak a nők előtt. A 2020-as stratégiában ez egy egyértelmű, határozott jelzés, és jó lenne, hogyha a válság idején végre ráébrednénk arra, hogy, so, hogy elaludtunk, egy sor esélyt nem használtunk ki. Lehetőséget kell adni arra, hogy a nők a gazdasági, szociális és közéletben megfelelően részt tudjanak venni, és ennek, ezzel párhuzamosan a családi kötelezettségeinknek is eleget tudjanak tenni. Ehhez beruházásokra van szükség, akadályokat kell megszüntetni. Olyan munka ez előttünk, ami természetesen már elindult. A prioritásokat határozzuk meg, és megpróbáljuk a 2020-as stratégiához a kapcsolódási pontokat meghatározzuk. Köszönöm szépen. Szívből köszönöm. Bázáni asszony, és köszönöm ezeket a, ezt a tájékoztatást, köszönöm, hogy részt vett a vitában, hiszen ez egy nagyon fontos terület. A hatos napi rendi ponthoz érkeztünk. Szinkler asszony kér szót. Elnök asszony, Bázani asszony előadása miatt mindenképpen itt szerettem volna lenni, és egy, az Emberi Jogi Szakbizottságban is dolgozom. De igazából a napirend alapján próbáltam megrendelni, a, megrendezni a, a napi rendemet összeállítani, és egy nagyon fontos emberi jogi vita van a másik szakbizottságban, és nem tudom, hogy miért kell napi rendet cserélni. Hogyha van valami oka annak, akkor jó lenne, hogyha ezt előre szólnák. Szinkler asszony, Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ezt a kérdést felvetette. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy próbáljuk meg a napi rendet tartani, azt, amit előre meghatároztunk. Az ülés elején szükség volt arra, hogy a napi rendet módosítsuk. Az volt az oka ennek, hogy Langbach asszony aki rajta van ugye a napi renden, de nem tudott Brüsszelbe utazni, illetve nehéz, különböző nehézségek adottak, és ezért döntöttünk úgy, hogy módosítsuk a napi rendet. Nagyon sajnálom. Sajnálom, hogy Sinclair asszony nem tudott akkor itt lenni, de ezt az ülés előtt kellett meghozni ezt a döntést. Ez tényleg kivétel, kivételes eset, hogy így módosult. Så till punkten 6 som handlar om framtiden för Ezzel el is jutottunk a napi rendünk hatos pontjához, az általános érdekű szociális szolgáltatások jövője. A kérdés kapcsolatban van a már korábban lefolytatott különböző jóléti szolgáltatások biztosításának kérdéséhez és egyenlőséghez való kapcsolódásához. Ovir asszony az illetékes, de nem tud ma itt lenni, és ezért Nikolaj asszony adja meg a szükséges tájékoztatást. Köszönjük. Kedves kollégák, Um, Szíri Ovir kolléganő sajnos nem tudott itt lenni, úgyhogy megpróbálom most nevében ezt a véleményt bemutatni. Remélem, hogy a következő alkalommal már ő is itt tud lenni. vírasszony! megpróbálta először is meghatározni a szociál, az általános érdekű szociális szolgáltatások kifejezést. A szolgáltatások része az egészségügyi szolgáltatások mindenféle fajtája is, tehát azok a szolgáltatások, amelyeket közvetlenül a lakosság számára biztosítanak. Ezek fontosak a prevencióban, a szociális kohézióban és az alapvető szociális jogok érvényesülésében. A jelenlegi vita az általános érdekű szolgáltatásokról a gazdasági és szociális ágazat közti kapcsolat kérdését veti fel. Ez nagyon fontos, különösen napjainkban, ebben a helyzetben. Válságban vagyunk, egy olyan időszakban, amikor a költségvetések is válságban vannak, és ilyenkor fontos, hogy a szolgáltatásokat megfelelően definiáljuk. Októberben a bizottság közölte a fórummal, hogy az új EU előírásokat nem tervezik e területre vonatkozóan. De Rószá asszony javaslatában azt fogalmazza meg, hogy a szociális eh, szolgáltató vállalatok hátrányt szenvednek a közbeszerzési szabályok és előírások miatt. Ezért azt javasolja, hogy minden vonatkozó szabályt teljes mértékben át kell tekinteni. E, ugyanezt mondja ki a Monti jelentés is, illetve véleménye szerint a Monti jelentést is e, felül kell vizsgálni. Ovi véleménye szerint a tagállamok egyre inkább a, a bérkülönbségekre kell, hogy figyeljenek a szociális és egészségügyi szolgáltatásokban. A csökkentések, elbocsátások nem szabad, hogy az egyenjogúságot veszélyeztessék. Azonos gazdasági feltételeket kell alkalmazni, mint a gazdasági növekedési időszakokban. Ovir asszony úgy gondolja, hogy a tagállamoknak minden programba és intézkedésbe be kell vonni a gender budgeting elméletét és gyakorlatát. Március 22-én, április 23 kerül a, a módosított beadásának határidejének meghatározására, és április 20-án a plenárisa, de ezt még az elnök asszonynak vissza kell igazolni. Köszönöm szépen! Megpróbáltam a kolléganőm nevében eh, tehát összefoglalni a véleményt. Köszönöm a szót. Szívből köszönöm én is. Selevszka asszony, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ma a szakbizottságban az általános érdekű szociális szolgáltatásokról beszélhetünk. Ezek azok a szolgáltatások, amelyeket elsősorban a nehéz helyzetben élők vesznek igénybe. Azok, akik amúgy is sokat szenvedtek. A szociális szolgáltatások, lakás, idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, erőszak áldozatai, bevándorlók és menekültek otthonait értjük, de orvosi, szo, szociális és egyéb olyan központokat is, amelyek egyéni szolgáltatás segét nyújtanak. Ez nem nyereségorientált tevékenység, hanem mélyen helyi hagyományokban gyökerező szolidaritásra épülő szolgáltatások, amelyekkel az egyéni érdekeket próbálják kielégíteni. A szolgáltatások egyik jellemzője az általános, univerzális jellege illetve az egyéni igényekre való személyre szabott szolgáltatás. Nagyon fontosak ezek a szolgáltatások, hiszen a diszkrimináció elleni harcban a nemek egyenlőségében segítenek, az emberi méltóság, az emberi jogok megért, megőrzésében segítenek, és a kohézióhoz, a szociális kohézióhoz járulnak hozzá, függetlenül attól, hogy milyen állampolgárokról van szó, és az egészséget is erősítik. Az általános érdekű szociális szolgáltatásokról már nagyon sokat tárgyaltunk, arról, hogy gazdasági vagy sem, ez alapvető jellegük, és arról, hogy a versenyjog hatája alá tartozanak-e vagy sem. Azt hiszem, hogy arra kell figyelni, hogy milyen feladatokat látnak el ezek a szolgáltatások. Azt kell meghatározni, hogy milyen szolgáltatás kerüljön a belső piac és versenyképességi jogszabályok hatása, hatája alá, és melyek azok, amelyek a gazdasági és szociális kohéziós szabályok vonat, amelyekre ezek a szabályok vonatkozzanak. Nos, nézzük a virasszony véleményét közvetlenül. Szeretném támogatni őt abban a végkövetkeztetésében, hogy a gyermekellátás szolgáltatásait sokkal megfizethetőbb, elérhetőbb áron kell biztosítani. Többször láttuk, hogy erre szükség van, és ez a jelentés is úgy gondolom tökéletes arra, hogy ezt újra hangsúlyozzuk. Nem gondolom azonban, hogy ez a vélemény megfelelne tematikusan annak, hogy a férfiak és nők fizetéskülönbségéről tárgyaljunk. Egyetértek persze azzal, hogy a jelenség ellen fel kell lépni, és többször, kedves kollégák, önökkel együtt a plenárison is ennek hangot adtunk. Mégis úgy gondolom, hogy ez a vélemény most nem a legmegfelelőbb helye ennek. Lengyelországban a szociális ágazatban a nők 90, nők 90%-ban, férfiak 10%-ban dolgoznak csak. A, kö, a költségvetési sor és a pénzügyi szolgáltatások megtartása nagyon fontos, és ez a kulcskérdés ebben a dokumentumban is. Ha csökken a finanszírozás, akkor a nők kettős áldozattá válnak. Ugye kevesebb forrás lesz az, a gyermekek és idősek ellátására, ami azt jelenti, hogy a nők nem tudnak dolgozni sem. Másrészt pedig a szolgáltatások jelentős munka lehetőséget biztosítanak a nőknek, ezt a asszony az ötös pontban említi. Sajnos a asszony nincs ma itt velünk, mégis ha lehet, szeretném, ha a kérdésemet továbbítanák neki. A vélemény kettes pontjával van egy kis problémám. A proaktív stratégia a fellendülés érdekében ez a kifejezés az, amit szeretném, hogyha átalakítaná a vérasszony, illetve hogyha elmondaná, hogy mit ért ez alatt, mert nem látom a tartalmát. Jó lenne, hogyha a titkárság figyelne arra, hogy a, a lengyel fordításban van egy hiba is. Azután, hogy a szolgáltatás jövőjéről a, a szociális szolgáltatás, tehát csak általános érdekű szolgáltatásokról beszél, de az általános érdekű szociális szolgáltatásokról kellene szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pasztos asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom röviden elmondani. megjegyzéseimet az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a szociális szolgáltatásokról és az és az általános jellegű szolgáltatásokról. A, ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy Terosza asszony pontosan meghatározhassa, hogy hol vannak, mit jelentenek az általános érdekű szolgáltatások. A, az alapvető ellátások a gazdasági és szociális összetartásra is hatással vannak. Minden egyes tagállamban más és más szakpolitikai kereteket határoztak meg az általános érdekű szociális szolgáltatások számára. Napjainkban, tehát pontosan az ilyen időkben, és ez fontos hangsúlyozni, tehát napjainkban ilyen időkben van az, hogy figyelni kell arra, hogy ne korlátozzuk a hozzáférést, és a szolgáltatások minőségét is. Nagyon fontos, hogy ezeket a szolgáltatásokat továbbra is megfizethető áron biztosítsuk, hiszen ezek alapvető igényeket elégítenek ki. Ezért szeretnék csatlakozni azokhoz, amit az előttem szóló mondott. Ugye azt mondta, hogy bizonyos megfontolások, ajánlások nem kapcsolódnak közvetlenül ehhez, illetve a jelentésnek a a, a hangsúlyos kérdéseihez. A jövedelem mértéke például. A szociális szolgáltatások, képzés, vízellátás, stb. Ezek azok, amelyeket itt előnyben kell részesíteni. Ezt kell, hogy legyen a jelenlegi válság időben a kiinduló pontunk. Szívből köszönöm Eh, Nikolaj asszony tudna válaszolni rá? Yes, Madam President, I don't have an answer. Köszönöm, elnök asszony. Nem igazán tudok válaszolni kollégám kérdésére, de megpróbálok megjegyzéseket tenni a kettes pontról, a CCSG felosztásáról. Tökéletesen egyetértek előttem szóló kollégámmal, aki kétfajta szolgáltatásról beszélt, a Genus Proximus és egyéb kérdések közötti különbségről, de fontos, hogy főleg most prioritát, prioritásokat állapítsunk meg az ilyen jellegű közérdekű szolgáltatások között. ami az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén mutatkozó nemek közötti fizetés különbséget illeti. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban kell ezt megemlíteni. Biztos, hogy fontos dolog. De nyilván a tagállamokban vannak olyan területek, ö, ahol több nő ö, dolgozik. Ez például az egészségügy, hiszen az itt dolgozók szinte 70%-a nő. Sajnálatos módon a tagállamokban az egészségügyi és szociális tevékenységek terén a fizetések nem igazán ösztönzőek, és meg kell vitatnunk a helyzetet. Ugyanis az ilyen jellegű szolgáltatások esetén a teljesítmény, a kötődés azok szempontjából, akik itt dolgoznak, alapvetően fontos. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű szociális szolgáltatások területén jobb, ha a fizetéskülönbségekről beszélünk. Ami a többi kérdést illeti, nyilván Ogir asszony majd válaszol, amikor megszületik a második írásos vélemény is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. information om tidtabellen 22 mars klockan 12 är er, um, deadline. Nos, 12 óra. A módosítók bedesenek határideje májusban szavaz a foglalkoztatásügyi bizottság, és nincs még időpont a plenárison történő szavazásra. Úgyhogy menjünk tovább akkor, a hetedik ponttal folytassuk a napirendi pontok tárgyalását. A kohéziós politikáról az ötödik bizottsági jelentés, illetve a 2013 utáni időszak kohéziós politikai stratégiáról szóló jelentés. Simánszki óra felelőse ennek a témának, úgyhogy már is megadom neki a szót, hogy számoljon be nekünk a javasolt véleményről. Pani Przewodnicząca, <clears throat> mam przyjemność zaproponować. Elnök asszony, a következőt tudom javasolni a szakbizottságnak. A dokumentumokban ugyan benne van, de még kiegészíteném a megjegyzéseimmel. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság kohéziós politikáról szóló ötödik jelentése csak marginálisan foglalkozik a nemek közötti egyenjogúság és az esélyegyenlőség kérdéseivel. Úgy tűnik számomra, hogy van még nem kevés tennivaló és javítani való ezen a téren, és javaslom, hogy módosító indítványokat és változtatásokat eszközöljünk, amelyek segítségével a jelentésben jobban rávilágíthatunk a nőkkel kapcsolatos kérdésekre. A kohéziós politika programozásának minden stádiumában, és itt a 2013 után időszakra gondolok, jobban figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőség kérdését. Tervezetemben konkrét javaslatokat ö, fogalmaztam meg a következő területeken aktívabb pénzügyi támogatás olyan területeken, amelyek lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak jobban összeegyeztethetik a karrierüket, illetve a családi életüket. Ez a korábbi viták során is kitűnt. Különös tekintettel a nők karrier család élet egyeztetésére, ezt figyelembe kell venni a társadalombiztosítás terén is a jövőben. A tagállamokban különböző megoldásokat találtak erre, de gyakorta a nő az, akinek családi életének zömét kell feláldoznia, és sokszor egy fillér nélkül marad, és aztán később ez szegénységet okoz az életében. A hivatásos tevékenység aktivizálása az Európai Szociális Alap támogatásával. Itt van például a társfinanszírozás lehetősége gazdasági kezdeményezések terén, főleg a 45 évnél idősebb nők esetében. A legfontosabb dolog, hogy az élethosszig tartó tanulást támogassuk. Itt az oktatásra, képzési programokra kell a hangsúlyt helyezni, aztán a szakképzésre, ami a nők számára rendkívül értékes, alapvető elképzelés. Ezt támogatni kell különböző elképzelésekkel, mint például a, gondolok itt az élek hosszígtartó tanulással. Aztán még voltak módosítanítványok azokra vonatkozóan, akik változó körülmények között dolgoznak. Többször is hallottuk a mai nap folyamán, hogy főleg a nők nem dolgoznak teljes ö, munkaidőben, és munkakörülményeik is rendkívül nehezek legtöbbször, és nem is stabilak. Sokszor ezek a nők kénytelenek ö, ö, magánzóként, szabadúszóként tevékenykedni, fel kell adniuk azt a lehetőséget, hogy ugyanazzal foglalkoznak ugyanazon a munkahelyen, gyakorlatilag egy személyes vállalkozásba kell vág, kezdeniük. Ez persze oda vezet, hogy a jövőben is rosszabbak az esélyeik, mert kevesebb nyugdíjárulékot fizetnek, ami pedig rendkívül fontos, hogy anyák lesznek. Így aztán végképp rosszabbak lesznek a munkavállalási lehetőségeik. Az Európai Parlament nem az egyetlen fórum, ahol törvények születnek. Itt azonban tapasztalatokat lehet cserélni, és a jó gyakorlatot támogatni, ugyanakkor a nem kívántos jelenségeket kritizálni. A kohéziós politika jövője is aggaszt minket, nevezetesen, hogy hogy tudnánk támogatni a stabil munkahelyeket és a tisztességes munkakörülményeket. Az EP korábbi jelentése rámutatott arra, hogy egyre több a nő a munkaerőpiacon, és egyre több a szegény nő. Nagyon sokan a szegénységi küszöb alatt élnek. A nemek közötti egyenjogúság, a diszkrimináció elleni harc, főleg a 2000-2006-os időszakot ölelik fel. Tehát nem igazán tükrözik az új tagállamokban kialakult helyzetet. Ezért a kohéziós politikák terén sok tagállami tapasztalatot kellene elemezni, főleg a közép-kelet-európai országokra koncentrálva. Úgyhogy kérem a kollégákat, vegyék fel a kapcsolatot irodámmal, és adjanak be módosítendítványokat ehhez a véleményhez. Nagyon remélem, hogy ezen jelentés és más jelentések összefüggésében is a bizottság figyelembe veszi majd módosítanítványainkat, amelyek célja a nők helyzetének javítása Európa szerte. Köszönöm figyelmüket. Elnök, nagyon köszönöm ezt a sok információt és javaslatot a véleményről. Ez a kérdés rendkívül fontos, hiszen a kohéziós politika, és az az elképzelés, hogy növelnünk kell a nők foglalkoztatottsági lehetőségének esélyeit, rendkívül fontosak. Most a kollégákhoz fordulok, van-e megjegyzésük? Ha viszont nincs, akkor, ahogy Simánszki úr is említette, kérem, vegyék fel vele közvetlenül a kapcsolatot, hogy a lehető legjobb véleményt készíthessük. Március 22-e a módosítanítványok beadásának határideje 10, déli 12 órakor, és április 20-án próbálunk szavazni róla. A REGI, a felelős bizottság május 9 és 12-e között fog szavazni, és a plenárison júniusban lesz végleges döntés. Köszönet Simánszki úrnak! a vélemény előadójának. Most jön a következő napi rendi pontunk, ami pedig nem más, mint glad att få välkomna Langbeck asszony témája, szeretettel üdvözlöm itt nálunk, aki a Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézetének munkaprogramjáról fog tájékoztatni minket. A Nemek közötti Egyenlőség Európai Intézete rendkívül fontos fórum. És főleg a mi szakbizottságunk szempontjából. Úgyhogy nagyon jó dolog, hogy lehetőségünk van a munkaprogramról tájékozódni, arról, hogy most éppen mivel is foglalkozik az intézet. Úgyhogy még egyszer szeretettel üdvözlöm Önt, Lengbak asszony, és már is Önnek adom meg a szót. Okay. Thank you very much for this occasion to present. Nagyon szépen köszönöm, hogy képviselhetem itt Önök előtt ismételten ezt az intézményt, intézetünket. Hiszen ez az első alkalom, hogy tényleg rámutathatunk arra, hogy mit is csinálunk. De olyan két-három héttel ezelőtt, amikor intézetünk egy listát készített március 8-ára, azon gondolkodtam, hogy hát de jó, hogy nem száz évvel ezelőtt születtem. Nem azért, mert most már miniszter is képviseli a nőket 98%-ával a az szemben, azért már, már 30% a nők aránya a diplomaták között, nem azért, mert a fiatal férfiak is elmennek most már szülési szabadságra, gyermekgondozási szabadságra, hanem azért, mert legalább tudjuk, hogy mi történik, konkrét információkkal rendelkezhetünk, látjuk, hogy az európai országok milyen gyakorlatot folytatnak, és hogyan osztják ezt meg egymás között. Ez az egyik feladatuk önöknek, az Európai Parlamentnek, hogy ezzel ruházzák fel intézetünket, illetve a tanácsnak is ez volt a feladata. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy meghívtak ide a szakbizottságba, úgyhogy röviden szeretnék beszámolni arról, hogy eddig mit is tettünk. Küldtünk ugyan, bár kicsit késve írásos anyagot erről, de megpróbálok a 2011-es időszakra is beszámolni, ezt már jóvá hagytuk. Most dolgozunk a 2012-es tervezeten, ezt majd a bizottsággal kell megvitatnunk, és aztán a, az igazgató tanácsal mielőtt nyilvánossá tehetjük. A nemek közötti egyenjogúság Európai Kiválósági Központja. Erről döntöttünk, hogy definíciót tudjunk erre találni. Ezt szeretném gyorsan mondani, hogy egy évvel ezelőtt, decemberben Vilniusban beköltöztünk központunkba, és Spidle biztos úr vágta át a szalagot, amikor be akartunk költözni, és kicsit több mint fél évvel ezelőtt az intézet függetlenné vált közigazgatási és pénzügyi szempontból is a többi ügynökségtől, úgyhogy ez volt a kezdetek kezdete. Az elnök a parlamenti eseményen is képviseltette magát. Nyilván látják, hogy most már logónk is van, és Reding biztos asszony adta át a díjakat a francia tanároknak, az általános iskolai francia tanároknak, illetve a lengyel második helyezetteknek. Ezen kívül volt egy szemináriumunk, amikor a bizottság az esélyegyenlőségi stratégiát elfogadta, és hallottuk a Joining Effort elnevezést. Ez olyan szeminárium volt, ahol azzal foglalkoztunk, hogy a tagállamoknak milyen támogatásra van szüksége e, részünkről. Ez rendkívül fontos információ volt számunkra. A Women Inspiring Europe című naptár első alkalommal jelent meg. Itt láthatják az egyik sztárunkat, legalábbis a máltai újságok így utaltak erre, remélem mindannyian megkapták. Ezen kívül bizonyos együttműködés kell, ö, alakult ki a testvér ügynökségekkel. A cél az, hogy ö, ne legyenek átfedések, hanem inkább szinergiákat találjunk. Három ügynökséggel írtunk alá együttműködési megállapodást, ez a tervekben is szerepelt. Európában és Európán túl is az a cél, hogy egyenjogúak legyenek a nők és a férfiak. És a kollégákkal együtt dolgoztuk ki ezt a célkitűzést. Nem felejtjük el, hogy ez mennyire fontos, illetve azt sem, hogy ehhez a realitáshoz a jövőben hogyan tudunk ö, hozzájárulni. Nagyon remélem, hogy nem kell további száz évet várnunk ennek megvalósítására. Nagyon röviden szeretnék rámutatni arra, hogy 2010 végére láthatják, hogy hogyan alakultak a nemzetiségi képviseletek munkatársaink körében. Ezt azért vettem bele az anyagba, mert tényleg nagyon jó példája annak, hogy mennyi erőfeszítést teszünk, a felvétel terén nagy örömmel számolhatok be arról, hogy most már mindenkit felvettünk. Aztán azt szeretném még bemutatni, hogy milyen elkövet, elkötelezettségeink vannak a költségvetés terén. Persze nem tudtuk az összes költségvetési tételt felhasználni, Nyilván a tanulmányok készültek először el, és az év végére 67%-át használtuk fel, vagyis kétharmadát a költségvetésnek. Most már nyilván minden munkatárs a helyén van, és könnyebb lesz a dolgunk 2011-ben. Aztán azt is beszeretném mutatni, hogy hogyan tervezzük és hogyan hajtjuk végre a különböző projekteket. Van egy kiválósági központunk, amely minden tevékenységünket tükrözi a legfőbb érintetteknek, nyilván a tanácson és a bizottságon kívül az Európai Parlament számára is. A pekingi indikátorok láthatók itt, aztán az EU esélyegyenlőségi index, a jó tanulmány, jó gyakorlatok, illetve a nemek közötti egyenjogúság központba helyezése. Most gyűjtjük az adatokat ezeneken a területeken, annak érdekében, hogy egy forrásba gyűjtsük az információt, és az év végére már fel is tudjuk dolgozni ennek az információnak egy részét, annak érdekében, hogy bizonyos publikációkat készíthessünk. Pillanatilag azonban még az adatgyűjtés stádiumában vagyunk. Vannak területek, ahol gyorsabban megy ez, másokon lassabban. Nos, ha a 2011-es munkaprogramot nézzük, A legfőbb terület az összehasonlítható adatok, megbízható adatok gyűjtése, indikátorok ö, ö, felmutatása a tagállamoktól annak érdekében, hogy a pekingi akcióprogramnak megfelelően tevékenykedhessünk. Aztán vannak kísérleti programjaink is. A nők elleni erőszak például egy ilyen terület. Hamarosan már rendelkezésre állnak megfelelő adatok is a tagállamoktól, és persze a nők emberi jogai és a nők és a média az a két terület, ahol még nem tettünk semmit, hiszen ezek új területek, alapos tanulmányokat kell készítenünk itt, amelyek alapját képezik majd a jövőbeli munkának. A bizottsággal együtt az elnökség lengyel, dán és ciprusi képviselőkből áll. Most kezdjük megtapasztalni az eredményeit az egyeztetési tanulmány terén tett erőfeszítéseknek, amely a lengyel elnökség terén indult be. Nagyon érdekes és izgalmas téma a nők kérdése. És persze szeretnénk elérni azt is, hogy a felhasználók is használják a statisztikai adatokat, hogy rámutathassanak a különbségekre. Ezek az indikátorok rendkívül fontos részét képezték a munkánknak. Aztán ott van a nők és a gazdaság, és a nők és a környezetvédelem, amelyek majd kiegészítik az elnökségi jelentést. Ami pedig 2012-t illeti, terveink szerint tovább is támogatjuk az elnökségeket. Azt nem tudjuk, hogy Ciprus mit választott, mint fő területet, de már tervezzük a következő tanulmányokat, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk ezen a területen, és persze készül a jelentés is, amely alapja lesz az elnökségi konklúzióknak. Egy másik fontos terület az Európai Uniós nemek közötti egyenlőségi index. Ennek segítségével lehet felmérni az egyenlőséget, vagy egyenlőség hiányát a tagállamokban. Készült egy tanulmány, tavaly indult be a munka ezen a téren, hogy a tagállamok milyen eredményeket tudnak felmutatni az index létrehozása terén, illetve más indexek terén, amelyeket nemzetközi szervezetek, a Világbank, az ENSZ, az OSCD bocsátott rendelkezésünkre. A kérdés az, hogy mi lesz a javaslata, persze a tagállamok döntenek az index koncepcióját illetően. Az első tanulmány már végleges stádiumába került, ahol az adatok rendelkezésre állásának lehetőségét vizsgáljuk. Ezek jobban kapcsolódnak az Európai Bizottsági Stratégiához, hogy lássuk, mely területeken állnak rendelkezése ilyen megbízható és jó minőségű indikátorok. Ezen kívül eszközöket, módszereket, gyakorlatokat gyűjtünk a nemek közötti együtt, egyenjogúság terén. Az eszközök és a módszerek rendkívül fontosak, és nagyon sok elképzelést hallottunk már a kísérleti lehetőségekről. Nyilván a nemek közötti egyenjogúság az a terület, ahol nem mindig ö, kerülnek ezek a kérdések központba, és tavaly készült egy tanulmány is, hiszen mindent gyűjtöttünk a már létező gyakorlatokról. Az év végére ez lesz az első, amelyre zárul, de ugyanakkor van a jó gyakorlat kérdésköre is, mert főleg ezt várják a szervezetek. Ugyanis a tagállamok különböző megközelítést alkalmaznak, ezek nem mérhetőek, és akkor felhasználni sem lehet őket. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb terület, amivel foglalkoznunk kell. Ezen kívül a jó gyakorlat példájaként a szervezetek felmérését is kitűztük célul. Középtávon a referenciacsoportok megalapítása is szerepel feladataink körében, hogy lássuk azt, hogy a különböző dokumentumokban ez hogyan jelenik meg. Úgyhogy próbáljuk meghívni ezeket a szervezeteket, hiszen a férfiak, a férfiak szervezetei is a hálózat körébe tartoznak, Úgyhogy így közelítjük meg a kérdést. A kérdés az, hogy honnan induljunk, majd meglátjuk, de nagyon remélem, hogy intézetünk a legjobb gyakorlatot tudja majd felmutatni itt is. Tavaly egyéb sztereotípiákról is felmérést végeztünk, hogy mit mondanak a nemekről a családon belül, az osztálytermekben, hogyan tükröződik a nemek különbsége különböző narratívákban, egyes országok történelmi narratívájában. Mi ugye mindenképpen a sztereotípiák megszüntetésén vagyunk, és azon, hogy, hogy például a munkahelyválasztásban ne játszon szerepet, vagy akkora szerepet, mint korábban a nemiség, és erről hamarosan majd néhány hónapon belül jelentést fogunk megjelentetni. Ami a terveinket illeti, 2012-ben megpróbáljuk a bevált gyakorlatokat horizontálissá tenni, és világos számunkra, hogy a nemekről történő oktatásban egészen a helyi szintig, az NGO-k szintjéig le kell menni, hogy változás történjen. Be kell gyűjtenünk minden lehetséges adatot azoktól, akik a nemek közötti különbségek oktatásával foglalkoznak, és minden egyéb olyan adatot, amelyek ide vágnak. Ami a bevált gyakorlatokat illeti, azt próbáljuk javasolni, legalábbis a Management Board, hogy konferenciát kellene tartani a bevált gyakorlatokról, a nemi oktatás témájában nem csak a gyakorló pedagógusok bevonásával, hanem minden egyéb érintett bevonásával, hogy ezen oktatás minőségéről mm, tárgyalhassunk és azt javíthassuk. Tervezzük továbbá a 2012-es munka függvényében a bevált gyakorlatok összegyűjtését a megbékélés cím szó alatt is, és a nemi alapú erőszak kapcsán. Ezeket az eredményeket majd publikáljuk a neten is. Tanulmányokat íratunk, felméréseket végeztetünk Például a családon belüli nemi erőszak jobb feltárása érdekében, hogy profilírozni tudjuk az elkövetőket, és az e, ez ellen zajló harcot jobban össze tudjuk fogni. Megpróbáljuk ezeket a tanulmányokat majd konkrét, megfogható, hozzáférhető, netes és nyomtatott formában is megjelentetni, hogy mindenki használhassa azokat, és mondom a bevált gyakorlatokból tapasztalatot meríthessem. 2012-ben tervezzük azt is, hogy véglegesítjük a tematikus hálózatainkat, a nemek közötti egyenlőség témájában, annak minden altémájában, és minden intézmény és minden személybe vonásával, aki ezen a témán dolgozik. Most ehhez hozzáadódik ez az oktatási hálózat is, és ezen a hálózaton belül mindenki feltölthet, illetve letölthet jó gyakorlatokat, a családon belül erőszak, a gender mainstreaming témájában ugyanez a helyzet, a férfi és férfiasság témában ugyanúgy, és a médiákat, a kommunikációs szakértőket is bevonjuk ebbe a sztereotípiák elleni harcba. Dokumentációs központot építünk. Első fázisban nem akartunk túl nagy könyvtárat építeni, de egy nagyon jó könyvtárat, amelyben minden megvan megfogható módon, ö, ö, például ideértve a meleg irodalmat is. A legtöbb könyvtár nem gyűjti ezeket, és ezeket nem terjesztik megfelelő körben. A könyvtárunk nagy része online is elérhető lesz, és konkrét adatbázisokhoz biztosítunk linkeket. Nem duplázzuk meg ezeket az adatokat, de megtalálja, aki keres az oldalunkon a megfelelő linket, hogyha egy konkrét adathoz akar hozzáférni. Minden a nemek egyenlőségével kapcsolatos adatbázissal kapcsolatban vagyunk. Knowledge Center tudásközpontot építünk, például gyűjtjük a módszereket, eszközöket ezen a területen, és európai hálózatot építünk a nemek közötti egyenlőségről a dokumentációs központ keretén belül, ahol megint csak adatcsere, tapasztalatcsere zajlik majd, hogy a legjobb gyakorlatok megtalálják új gazdáikat. Utolsó témán pedig a tudatformálás, a hálózatos működés, a kommunikáció. A 2011-es programunkat most véglegesítjük, a külső és belső stratégiánkat, kommunikációs stratégiánkat többek között. A nemek közötti egyenlőségről gyakran túl konkrétan vagy túl általánosan beszélnek, nem mindenki ugyanazt érti a fogalom alatt. Nekünk kell megmondani a különböző célcsoportok számára, hogy mit kellene egységesen érteni a nemek közötti egyenlőségen. Ezen dolgozunk, hogy egy olyan kommunikációs stratégiánk legyen, amely érthető módon érvelve közvetíti ezt a közös definíciót minden kulturális országonkénti különbség ellenére. Az európai hálózat eleve kommunikációs célokat szolgál, és építünk egy forrásbázist, egy resource poolt is, azokról a nőkről gyűjtjük az adatokat, akik példaértékű karriert futottak be, és ezért fel lehet rájuk nézni, és nyilván minden érintett részfelől folyamatosan kommunikálunk. A 2012-es munkaprogramban tehát folytatjuk ezeket a networking, tudatformálási és kommunikációs munkákat. Szeretnék minél több férfit is bevonni a munkába, hogy férfi példákat is, szerep mintákat tudjunk felmutatni. Elektronikus hírújságot indítunk, sőt részben már elindítottuk ezt, csak ezt ki fogjuk majd bővíteni egy Equality Monitoring funkcióval 2012-ben. Az EU ügynökségekkel is együttműködünk, és valamennyi érdekképviseleti szervvel Európában. Mindezek után csak remélni tudom, hogy a képen látható vidám arcok, akik ott voltak a megnyitón, nem kell, hogy száz évet várjanak arra, hogy belőlük is majd miniszter legyen. Lehet, hogy egyesek közülük már 5-10 éven belül ilyen posztot tölt be. Köszönjük szépen Langbach asszonynak ezt a kimerítő előadást. Most pedig szabad a préda, aki kíván megszólalni, kérdéseket fölteni. Bauer asszony, parancsoljon! Thank you, Madam Lang. Köszönöm szépen, Langbek asszony. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk. Korábban már beszéltünk annak a szükségességéről, hogy rendszeressé kéne tenni az eszmecserét nem csak a költségvetések kapcsán, amikor a költségvetést vitatjuk és fogadjuk el éppen, hanem ahogy tudjuk, hogy önök nagyon érdekes témákon dolgoznak, érdemesebb lenne ezt rendszeressé tenni. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges. Nyilván nincs idő arra, hogy valamennyi tanulmányuk valamennyi eredményét ilyen formában ismertessék, bár szerintem jó lenne ez. Lenne néhány kérdésem. Azt remélve, hogy majd Budapesten hamarosan találkozunk, és ott a többi kérdésemet is meg tudjuk vitatni. De néhány ide tartozó kérdés először is. Ami a nők elleni erőszakot illeti. Eredetileg volt egy olyan elképzelés, hogy megfigyelő intézet fogja ezt a témát követni, és ez a feladat az önök feladata lesz. Van-e még ilyen terv, vagy erről nem mondtak? Az a benyomásom ugyanis, hogy a spanyol modellje a monitoringnak ö, nagyon bevált, a statisztikákra alapul. Önnek mi a benyomása? Van elegendő adatunk Európa szerte, hogy ezt a témát követni tudjuk, vagy, vagy nem? Mi a jövője ennek az elképzelésnek? Időről időre újra felveti valaki, és aztán elhal, vagy pedig lesz egy ilyen permanens monitoring rendszer? Második kérdésem. Láttam, és ön is elmondta, hogy képzési programokat terveznek érdekes és eh, érdekelt személyek bevonásával. A bővítés szerepel a témáik között? A People to People projekt kapcsán például ez különösen felmerül ez a héten is felmerült. Érdemes lenne szerintem összehangolni a program és az önök napirendjét, és különös figyelemmel lenni a kelet-európai újra csatlakozott vagy csatlakozandó országokra. Végül pedig meg szeretném kérdezni, hogy önnel intézményével hogyan érdemes a legjobban, hogyan tudunk kapcsolatot tartani már mi a bizottságunk szintjén. Thompson asszony következik. Köszönöm az előadást, és örülök annak, hogy az elmondottakból is kiderült, hogy most már indul az érdemi munka, beindultak. Beszéltem bizonyos prioritást élvező területekről a statisztikai indikátorok mellett jogalkotóként arra is szükség van, hogy a nemzeti jogalkotásokat össze tudjuk hasonlítani. A nők elleni erőszak témájában ön is elmondta, hogy szükség lenne több adatra, és ezek európai szintű terjesztésére. A nők és a gazdaság összefüggéseiről is beszélt, mint az elnökségek prioritásáról, meg a foglalkoztatásról, a nők foglalkoztatási mutatóinak javításáról, családi élet és munka összeegyeztethetőségéről. Az Európai Bizottság kiadott nemrégiben egy tervet, javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet javítani a nők szerepét a döntéshozói struktúrákban. Ugyanakkor, miközben itt megpróbálunk jogalkotni, még sincs áttekintésünk arról, hogy milyen kezdeményezések vannak az egyes tagállamokban, Olaszországban, hol tart a francia jogalkotás, a belga jogalkotás, a holland jogalkotás. Tehát, ha önök összetudnák ezt fogni, és összetudnák gyűjteni, hogy a nők döntéshozói szerepére vonatkozóan milyen gyakorlat van az egyes tagállamokban, hol tart a jogalkotás, akkor az sokat segítene. Mert a legtöbb országot a Norvég példát követi, de ez csak benyomás, nem konkrét tudása része. Jó lenne ezeket jobban összevetni, tudni. Mert terjed a gondolat Európában, és senki nem követi, és főleg a tagállamok nem követik, hogy a másik tagállam mit csinál. Legalább nekünk együtt európai szinten látni kéne ezt, ez is a bevált gyakorlatok jobb cseréhez tartozik. Köszönjük szépen Thompson asszonynak a megszólalást. Most Bastos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy az Európai Nemek Közötti Egyenlőség Intézetének igazgatója ellátogatott hozzánk. Nagyon érdekes volt, amit elmondott, a múltra és a jövőre vonatkozóan. Lenne egy konkrét kérdésem. Tervezik-e azt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtenek majd a nők vállalkozásokban való részvételi arányáról a tagállamokban, és tervezik-e ezen adatok, ha lesz ilyen felmérés, közzétételét? Mert a család és munka összeegyeztethetőségének jobb megértése szempontjából több jobb statisztikai adatra lenne szükség az egyes országok adataira, bevált gyakorlatainak ismeretére, hogy összehasonlíthatók legyenek ezek végre. Meg szerettem volna tehát kérdezni, hogy van-e erre vonatkozóan tervük és főleg időtervük? Köszönöm szépen, Kostasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm az előadást is. Nyilván nagyon komplex, bonyolult téma, amit az intézet lefed, és igazgató asszonynak különösen bonyolult feladata van. Három témában szeretnék megszólalni. Először is a módszer ügyében. Leszögezte és egyetértek ezzel, hogy éppen ö, most alakítják a munkametódusukat. Ez épp olyan fontos, mint a közös vízió, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen módszerekkel dolgoznak. Statisztikákról is beszélt. Sajnos gyakran az a helyzet, hogy európai szinten, de nemzeti szinten is hiányzanak az adatok nem eléggé pontosak a statisztikai adatok, van ahonnan teljesen hiányzik az adat, és lehetetlen az összehasonlítás. Ez egy általános és nagy probléma. Ön azt mondta, hogy két szinten próbál együttműködni majd, vagy működni majd. Először is európai szinten, és az ügynökségekkel is felvette a kapcsolatot, de a nemzeti szinten is, a tagállamokkal. Az első szinten az a fontos, hogy elkerüljük a fölösleges átfedéseket, mert van ugye már Eurostatunk, amely maga is végzi a munkáját, aztán a gender mainstreamingről is vannak adatai. Önök maguk is tanulmányokat íratnak most különböző témákban. Tehát fontos, hogy elkerüljük a duplázást, és megegyezzenek az Eurostattal arról, hogy a mainstreaming ügyében most akkor kinél is legyenek főleg az adatok. Szeretném tudni, hogy az említett témákon belül tervezik-e, hogy még jobban elmélyülnek, például a földközi-tengeri aspektusban. És amikor pedig a tagállamokkal kívánnak együttműködni, akkor ezt hogy milyen formában képzelik el? Rendszeres találkozókat fognak egybehívni kutatóintézetek képviseletével minden tagállamból? Ha igen, akkor annak örülök, mert sok tagállamban hiányzik az adatok folytonossága meg az intézményi folytonosság. Gyakran az adatok azért összehasonlíthatatlanak, mert nem homogén a felmérés. Más szempont alapján tárják fel a hasonló témákat. A foglalkoztatási adatok területén például mindig más számadatokat hallunk, az szerint, hogy milyen alszempontokat érvényesítettek a felmérés során. Aztán 2011-ben két prioritást fogalmazott meg, a gazdaság és a környezet prioritását. Ezekben el akarnak mélyülni, mondta ön és azt is hozzátette, hogy egyes területeken még nincsenek megfelelő indikátorok, mutatók. Hogyan kíván odahatni, hogy legyenek? Nemzeti szinten ö, átveszik-e a nemzeti mutatókat, egymás mellé teszik ezeket, és szakértőkkel értelmeztetik őket, vagy, vagy más módszert alkalmaznak? Milyen alapon választják ki a szakértőiket? Ö, és milyen lesz a merítés, mekkora körű felméréseket lehet majd összevetni egymással, bevonják ki az egyetemeket. Végül pedig, amit a kommunikációról, a médiáról mondott, nagyon súlyos a helyzet, nem csak hazámban, máshol is, hogy a sztereotípiákat nem csak, hogy használják, hanem fel is erősítik az sajtóorgánumok nem lehetne-e esetleg létrehozni valamilyen bizottságot, egyszer már egy olasz írónő tette erre javaslatot, amely megfigyelné, hogy a nemzeti és nemzetközi sajtóban milyen sztereotípiákat mondanak a nőkről, terjesztenek róluk. Ezt össze kéne gyűjteni, ezt a sztereotípia tehát a sztereotípéket össze kéne gyűjteni, és közösen kéne fellépni ellenük. Köszönjük szépen, Kosta asszony! Köszönöm szépen. Jó lenne persze, hogyha ezt a vitát be tudnánk fejezni 6 óráig, hiszen van még egy napi rendi pontunk. Ezért arra kérek mindenkit, hogy koncentrálják koncentráljanak a lényegre, hogy a kérdésekre választ is lehessen kapni. Nikolaj asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék én is eh, először is eh, mindenkinek köszönetet mondani és üdvözölni a megjelentőket. Nincs nagyon kérdésem, mert eh, ugye nehéz minden tevékenységet, minden területet lesz, lefedni, sok kérdést lehetne felvetni, és még nagyon sokan vannak, akik újak és Két javaslatom van. Ugye a, az intézmények láthatósága miatt fontos, hogy megfelelő mechanizmusokat tudjunk elindítani. Természetesen tudományos munkát is kell, hogy biztosítsunk. A szakértelemre szükség van ebben a jelentésben. Mint mondtam, tehát tájékoztatni szeretnénk a legfontosabb kérdésekről, megvan már a releváns tudományos információ is akkor, amikor, ami segít a jelentésben. A második megjegyzés a tagállamok együttműködésével kapcsolatban. Ugye nagyon nehéz időket élünk, és el kell ezt, ezt be kell lássuk. A gender, a nemek és esélyegyenlőség politikája nem igazán prioritás. Sok olyan tagállam van, akik, amelyek csökkentették a, a nemekkel kapcsolatos alkalmazottak számát, bezárták a minisztériumokat, vannak olyanok, akik teljes, az összes kapacitást befejezték, és ez óriási probléma, nagyon nehéz lesz így a jövőben. kontinuitást biztosítani. Végül pedig nagyon fontos, hogy megfelelő együttműködés legyen a tagállamok között. Köszönöm szépen én is. Köszönöm, Morán asszony. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Szeretnék egy módszertani kérdésre visszatérni, ugyanis rendkívül érdekesek az elemzései eh, a munkánk szempontjából. Tudom, hogy statisztikákra van szüksége, amely alapján össze lehetne hasonlítani az országokat. De én azt szeretném, hogyha dinamikusan láthatnánk a dolgokat. Bizonyos területeken nem úgy érezzük, hogy pozitív irányba haladunk, más területeken viszont nehezebb helyzetbe kerültünk, mint néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy ami az előrelépést vagy a visszaesést illeti, azt hiszem, hogy ez is középpontba kellene, hogy kerüljön azon statisztikai adatok alapján, amelyeket önök fognak begyűjteni, mert nyilván vannak olyan politikai jellegű stratégiák, amelyeket ezek alapján ki kell majd dolgoznom. Köszönöm szépen. Ehm, ordet Köszönöm szépen. Van még valaki? Ah, desculpa. Sim. Uh, obrigada. Eu, eu gostava... Köszönöm szépen. Szeretnék én magam is egy olyan kérdést felvetni, amely a különböző fizetésekre vonatkozik. Az és meg lehet ezzel a szociális egyenlőtlenségeket is feletoldani. Bizonyos voltak olyan vállalatok, amelyek esélyegyenlőségi tanácsadókat is alkalmaznak. Különböző munkákat el is végeztek ezek a vállalatok, és a, az esélyegyenlőség az volt maga a kezdeményezés lényege. Ezekkel a vállalati hierarchiát is lehetett alakítani, amivel természetesen a diszkrimináció csökkentését elérte, elérték. Pozitív példák voltak erre vonatkozóan Portugáliában is. A szakszervezetek, munkáltatók együtt igen pozitív eredményeket értek el több nagyvállalatnál is. több nő is épp így megfelelő munkához is jutott. Sikerült a jövedelmi eltéréseket is csökkenteni, Különböző kezdeményezések voltak Európában, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ez egy lehetőség volt arra, hogy intézkedésekkel aktívan járuljunk hozzá a megoldáshoz. A különbségeket lehet ilyen lehetőséggel csökkenteni az irányelv maga is olyan, amelyel már mintegy 18%-kal sikerült a nők aktivitását javítani. Köszönöm szépen Figurido asszonynak. Langbak asszony, kérem adja meg a választ. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket, javaslatokat, ötleteket. Megpróbálok válaszolni. Először azokra a kérdésekre, amelyek eh, a tanulmányra eh, kapcsol, eh, tanulmányra vonatkoztak. Valóban, amivel tavaly foglalkoztunk, az megfelelt már teljes mértékben az éves jelentésben előírtaknak. Most készítjük elő a tervezetét, és már megvan az a lista is, mint egy 67 plusz 14 tanulmány, úgyhogy természetesen azt hiszem nagyon hasznos, hogy Mindez az első adatgyűjtés alapján meghatározott szükségletek és igények szerint állítottuk össze. A, konzerv a megfigyelőközpont. Jelenleg próbáljuk az anyagot erre összeállítani. Természetesen a döntés még nem született meg e, európai szinten. szinten az összehasonlító adatok e, különböző nyelven vannak, spanyolul is, e, van egy anyag, amivel az európai női lobby például a különböző ö, obszervatóriumok vagy megfigyelőközpontok munkáját hasonlítja össze. Ez a munka azonban csak az, egy, az első, a kezdet. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk a különböző szervezetekkel, és ezzel az adatokat például megkapjuk másoktól, így látjuk, így tudjuk megfigyelni azt, hogy milyen hiányosságok vannak. Nagyon fontos az, hogy a jó gyakorlatokat a képzésben például összegyűjtsük, amiket eddig még nem láttuk, ahol csak lehet, megnézzük a leghasznosabb információt. Ami a bővítést illeti, jelenleg még nem tartunk ennél a szakasznál, de a bővítési eh, főigazgatóság már eh, jelezte a továbbiakat. Ami a képzéssel kapcsolatos, természetesen nagyon fontos, hogy azok, akik a képzésen részt vesznek, azok, akik eh, me, akik az oktatásban részt vesznek, azok minőségi előrelépésnek érezzék ezt. Különböző kérdések vetettek, vetettek fel az a FAM bizottságnak az együttműködésével, a különböző bizottsággal való együttműködésekkel kapcsolatban. A FAM bizottság eh, májusban fog eljönni hozzánk, az nagyon fontos lesz. Már készülünk arra, hogy hogyan lehet minden eh, részletét az együttműködésnek is megbenni. A következő a különböző jogszabályok összehasonlítása a gazdaság, a, a nők a döntéshozatalban jó eh, gyakorlatok. Természetesen különböző jogszabályok vannak, amelyeket még nem sikerült ezt így megbeszélni. De a gazdaság és a döntéshozatal, a nők részvétel a döntéshozatalban valóban egy olyan kérdés, amelyben megpróbáljuk legalább a legjobb gyakorlatokat felvenni a tanulmányba. 2012-ben akarjuk ezt elindítani, és a menedzsment, a vezetőséggel majd erről is kívánunk beszélni. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas lehetőségek, megközelítések ezek, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a legjobb gyakorlatok számára is ezt elfogadni. A nők és a jó gyakorlatok. A kollégám majd elmondja, hogy hogyan indítottuk el a, a vállalkozási főigazgatósággal a kapcsolatokat, egy szeminárium is lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő információkkal, statisztikákkal tudnak minket segíteni, és szívesen beszélünk majd erről is. Az Eurostat és a statisztik statisztikáink. Nagyon jó az együttműködésünk az Eurostattal, a munkacsoportunkban is részt vesznek, és bármiféle tanulmányt is folytatunk, mindig ellenőrizzük önállók, és eh, nagyon fontos, hogy együttműködési megállapodást is sikerült már velünk aláírni. A kutatási ügynökségek Holnap találok a, találkozom a kutatási főigazgatósággal, hogy megtárgyaljuk, hogy eh, mit lehet tenni, milyen együttműködési lehetőséget tudnak ők is ajánlani nekik. A szakértők, hogyan választjuk ki? Azokat az alapelveket követjük, mely szerint a közbeszerzéseket is lebonyolítják. Egyetemekkel működünk együtt, különböző tanulmányok, a különböző tanulmányokat különböző szerződés felekkel végeztetjük el. Nagyon fontos. Tehát ez az együttműködési szakasz, és meglátjuk, hogy majd hogyan lehet ezt erősíteni. Az esélyegyenlőség. Természetesen ez az a kérdés, amely amelyek kapcsolatban az várjuk ötleteiket, de természetesen ez tagállami hatáskör nem tudjuk befoly, befolyásolni. Milyen fejlődések vannak? Nos, hogyan lehet a statisztikákat a statisztikákból a következtetéseket levonni. Nos, az első tanulmányok eredménye alapján megpróbáltunk az összes forrásból következtetéseket levonni, és nem mindenkinek kiküldeni, nem akartuk őket halálba kergetni ezzel, de két-három év múltán már majd mindenkit elérünk, és akkor már felmérhetők a tendenciák és a fejlődés. A fizetési különbség és a jó gyakorlatok. A különböző statisztikákkal kapcsolatban a, a foglalkoztatási főigazgatóságnak is rengeteg adata van. Jó lenne a jó gyakorlatokat megvizsgálni, megnézni ezek alapján, hogyan lehet különböző publikációkkal majd segíteni, javaslatokkal a bizottság stratégiáját, illetve azokat a lépéseket, akciókat, amelyeket terveznek, de ez már a távolabbi jövő kérdése. Köszönöm szépen, Lendbach asszony! A szakbizottságunk nagyon erősen részt vett az Európai Esélyegyenlőségi Intézet munkájában, és igenis kiálltunk amellett. Szívesen vennénk, ha továbbra is megmaradna a kapcsolat. Vilniusban amúgy is megy majd egy, egy, egy delegációnk látogatása, és akkor tovább folytathatjuk a munkát. Köszönjük szépen a látogatását, és most folytatnunk kell a napi rendünkkel. A a kis és középméretű vállalatoknál a női vállalatvezetők. Janok Adakis asszony az előadó, meg is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom a lehető leggyorsabban elmondani mindezt, és elmondani, hogy hogy hon, honnan indultunk és merre haladunk. Azok a nők, akik vállalatoknál, vállalkozási szövetségeknél, vállalati vezetőségekben dolgoznak, ezek őket vizsgáltuk, és a főigazg- az ipari főigazgatósággal is együttműködtünk a e munka során, köszönetet is mondok nekik érte. Volt egy, az árnyék előadókkal is már egy megbeszélésünk, Remélem, hogy tőlük is majd eh, hamarosabban fogjuk eh, eh, hamar, hamarosabban további megbeszéléseken tudjuk a véleményeket kialakítani. Nagyon fontos, hogy a különböző tagállamokból visszajelzéseket kapjunk. Mindegyikben nagyon jó, jó gyakorlatok vannak. Volt egy előadás, aminek a részeit szeretném ki is vetíteni, röviden és gyorsan. Az egyes ábrát kérem, nem látjuk, de ezen különböző foglalkoztatásban lévő embereket látnánk, engem mondjuk nem, de akkor, amikor vállalkozóról beszélünk, akkor tudjuk, hogy különböző vállalkozói kategóriák vannak. Vannak olyan emberek, akik jellegüket tekintve vállalkozók, vagy természetüknél fogva, és bármi történik, és ők mindig vállalkozók lesznek. Ők azok a kreatív emberek, akik függetlenül működnek, lelkesek, kockázatokat vállalnak. Azok, akik struktúrált környezetben szeretnének dolgozni, akik akik ezek akarnak lenni, tehát őrájuk kell foglalkoztatnunk, őrájunk kell figyelnünk. Ami nagyon fontos emellett az az, hogy a vállalkozó nem alapvetően férfi vagy nő, tehát nem a neme határozza meg, bárki lehet. Képzés és oktatási szint sem határozza meg, lehetnek fiatalok, lehetnek iskolások még, lehetnek olyanok, akik jelentős egyetemi végzettséggel, vagy még magasabb PHD végzettséggel rendelkeznek. Erre is figyelni kell. Nagyon fontos tehát, hogy a kezdeményezésből azt is lássuk, hogy ugyan különböző nemű e, emberekről lehet szó, mégis ebben a kezdeményezésben az a fontos, hogy a női vállalkozókat, hogyan, a nőket hogyan tudjuk segíteni abban, hogy vállalkozává váljanak. A kevesebb női vállalkozó van, mint férfi. Éppen ezért ha föntről lefele haladunk, akkor azt látjuk, hogy hogyan próbáljuk segíteni a nőket, hogy készségeket szerezzenek, önbizalmat nyerjenek. Ez nagyon fontos. A másik dolog, hogy a legjobb gyakorlatokat terjesszük. Ugye, hogy szájhagyomány útján is tovább járjon a, e, ez, ennek a híre. Az, hogy ez a kérdés a, a bizottságban is napirendre került, tulajdonképpen elindult a, a labda, elindult az egész folyamat. A női vállalkozók nagyon fontos szerepet kaphatnak a munkájuk rugalmassága miatt e, nagyon fontos, hogy a, a, az aktív élet és a magánélet e, összeegyeztethető legyen. A következő ábrán már a kezdeményezéseket látjuk azt, hogy a nők nem elegendők önmagukban a vállalkozások számára. Általában azonban a női vezetők nagyobb rugalmasságot is igényelnek, hiszen alapvetően gondozók is magánéletükben arra van éppen ezért szükség, hogy minél több adatot kapjunk, átfogóbbakat arra vonatkozóan, hogy milyen típusú, milyen etnikumú, milyen korú nők azok, akik a, a vállalkozások felé fordulnak. Ha tovább megyek, akkor már tulajdonképpen ez az egész jelentésnek a, a magja, a, az, hogy meg, hogy meg tudják tenni, hogy az embereket megfelelő erővel látjuk el ehhez, a, az oktatás révén, egyetemek révén, különleges tanfolyamok keretén belül. Vannak úgynevezett szerepmodellek is, amiket én felvettem ide, mert nagyon fontosak ezek. Hogyha egy nő valamilyen pozícióban vagy poszton sikeres, akkor azt zászlóként fel kell tartani mások számára is. Nagy-Britániában Margaret Thatcherről is lehet beszélni, vagy Victoria Beckhamről például, attól függ, hogy ki milyen modellt, én mondjuk Thatchert választanám, jó, te a Beckhamet, jó, azt is el tudom fogadni, arra lehet, tehát ezek felé lehet aspirálni. Vagy a kettő között? A kettő között én senkit nem ismerek, mondjuk. Na, a következő fontos element, a, a, elem a támogatás. A, a különböző hasonló társak, amikor egy-egy csoportba összemen fognak, vagy mentorokat találnak, pénzügyi támogatást kapnak és finanszírozási lehetőséget, amivel a bizottság foglalkozik jelenleg. Az utolsó elem, ami fontos, a választás lehetősége. Ha va- lehet vállalkozó az ember fiatalon vagy öregen, ha már van gyereke, vagy ha még nincs. Lehet um, időbeni eltolódás is, hogy mikor érzi valaki, hogy most kell vállalkoznia. Az a, ez a lényeg benne, hogy az ember megválassza magának az időt, megválassza magának a munkához szükséges flexibilitást, a technológiát, kommunikációt. Tudom, hogy nagyon gyors voltam az előadásom áttekintésében elolvasni el lehet, eh, inkább az érdekelne, hogy mit gondoltak ebből. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt. Sajnálatos módon nincs sok időnk mindenkit meghallgatni. Hatan kértek szót a kollégák közül. És sajnos arra kell kérnem a kollégákat, hogy röviden szóljanak, maximum két percben. Tomszen asszony az első. Köszönöm. Mary Hannibal nevében szeretnék felszólalni, mert ma nincs itt. Sajnálom, hogy nem vagyok itt, mondja, hogy Mariana Janikonadis első beszámolóját meghallgassam a női vállalkozók a kis- és középvállalkozásokban témában de szeretnék gratulálni a kemény munkához, hogy ezt a jelentést elkészítette, hogy rendkívül nyitott volt az árnyék jelentéskészítők javaslatai felé minden fázisban. Ez a jelentés rendkívül fontos területtel foglalkozik, olyannal, amelyel eddig nem foglalkoztak eleget. A jelenlegi gazdaság és pénzügyi válság miatt a KKV-k női vállalkozóira is több figyelmet fordítottak, főleg mert új tevékenységeket vezettek be. A tagállamoknak be kell ruházniuk erre rendkívül fontos területre. Már volt lehetőségem együttműködni Janik Adix Jana Kudakis asszonynal, de szeretnék azért felvetni még egy-két kérdést ö, ismételten a javító szándékkal. A is több aspektusa nagy benyomást tett rám. Egyetértek azzal, hogy főleg a lányoknak nagyon fontos, hogy még az iskolában több lehetőséggel tudjanak szembenézni többek között a vállalkozása, mert hogyha már itt lehetőséget látnak benne, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy erre az útra szállják magukat. Nagyon fontos a képzés, még fiatal korukban, mikor majd a saját vállalkozásukat indítják be. A fiatal lányok nagyon sokszor elfordulnak ettől a területtől, mert férfiasnak találják, hiszen ezt hallják maguk körül pedig szükség lenne erre, azért, hogy nagyon sok ö, készséget ö, megszerezhessenek, ö, amelyekre szükségük van. Már küldtem Janak Udakis asszonynak javaslatokat, és remélem, hogy lesz majd alkalmam a továbbiakban ezt részletesen is megvitatni vele. Köszönöm szépen, Kunelison asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elolvastam a jelentést, úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma, és kiváló, hogyha egyre több nő vállalkozik megfelelő körülmények között. Válságos időkben, amikor nagy a munkanélküliség, nagyon sok férfi, de nő is vállalkozni kezd. Nagyon sok nő számára ez a megoldás arra a problémára, hogy a munkát összeegyeztessék a gondozással. Hát sokszor ez a kettő kizárja egymást. A jelentés megemlít néhány dolgot, annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a nőknek és a vállalkozásnak, például a megfelelő hozzáférés az információkhoz, a fiatal nők számára a szakértelem, a mentori tevékenység, a beruházáshoz való hozzáférés, ezek nagyon fontos dolgok. Amit viszont hiányolnék egy kicsit, az a szociális jogokhoz való hozzáférés a női vállalkozás, vállalkozók számára, a nyugdíjjogosultság, aztán a szülési szabadság, illetve a különböző gyermekgondozási lehetőségekhez való hozzáférés. Az ember magánvállalkozó sokkal nehezebb az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Ez nagyon fontos kiegészítendő gondolat. A hangsúly szerintem kicsit inkább arra tolódik el, hogy mi az, ami, minden, mi az, ami jól megy. Szerintem nem kerülhetjük el, azt sem, amikor a nők kénytelenek vállalkozóká válni, anélkül, hogy akarnák, egyszerűen azért, mert a vállalatok nem akarják szociális jogaikat finanszírozni. Persze vannak olyan nők is, akik számára ez megoldást lehet, nyújthat, például a háztartási munkavállalók esetében, ami pillanatnyilag illegális. Meg kellene vizsgálni a jelenlegi EU programokat, amelyek ösztönzik a vállalkozást. Jól lenne tudni, hogy egy hatás tanulmány keretében milyen eredményekre jutunk. Tehát el lehetne gondolkodni azon, hogy hogy lehetne rá helyezni a hangsúlyt a nemi kérdésre. Végezetül Jövő hétfőn részt fogok venni az év holland vállalkozó nője eseményen. Köszönöm szépen, Bastos asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok gyorsan beszélni. Gratulálok az előadónak, a megközelítéshez is, és úgy gondolom hangsúlyoznunk kell, amit mondott, koncentráljunk az emberekre, azokra, akik készek a vállalkozásra, teljesen mindegy, hogy nők, férfiak és hány évesek. Ennek a jelentésnek segítenie kell abban, hogy több nő vállalkozzon. Azt gondolom, az előadó így közelítette meg a kérdést. Ez nagyon fontos. Nem stigmatizál, nem zár ki senkit. Gyakorlatilag az elképzelése egyezik a milyenkel, arra kell ösztönöznünk a nőket, hogy vállalkozzanak. A legfontosabb dolog a pénzügyi oktatási háttér, támogatás, a különböző szakmai hálózatok kialakítása, az új technológiák segítése és azt hiszem, hogy világosan leírja azt, hogy hogy tudjuk biztosítani a nők számára a szükséges körülményeket ahhoz, hogy vállalkozzanak. Az első dolog a finanszírozás kérdése. Azt hiszem, nagyon jól elmagyarázta mindezt, aztán, hogy felkészítsük a vállalkozásra az embereket. Ezt középiskolás szinten és természetesen egyetemi szinten is oktatni kell. nem csak ö, tájékoztatni kell és oktatni ö, a nőket arról, hogy hogyan vállalkozzanak, hanem minden aspektusát fel kell vetni a kérdésnek. Aztán a jó gyakorlatot, a bevált gyakorlatot kell tudni megosztani egymással, és minden tagállamnak megfelelő platformmal rendelkeznie, ahol a női vállalkozók könnyebben élhetnek az egész EU-ban. Aztán az informatikát is jobban fel kell tudnunk használni. Ezt az intézet igazgatónője is felvetette, és külön hangsúlyozta ezt a területet. Köszönöm, Eszko asszony, parancsoljon. This is mine? Ah, eh, já vám přeji dobrý večer. Eh, chtěla bych... Eh, Szép jó estét kívánok mindenkinek. És először is azt szeretném elmondani, hogy lehet, hogy eklatás példája vagyok egy, a női vállalkozóknak, egy KKV képviseletében. Mert mielőtt az Európai Parlament képviselője lettem, karrierem során mindig is vállalkoztam jogász voltam, jogi ö, adótanácsadó KKV-kben. Úgyhogy nagyon jól tudom, hogy miről is van szó. Véleményem szerint általánosságban minden tagállamban beszélnünk kell arról a tényről, hogy a női vállalkozók először is semmilyen különösebb ösztönzőt vagy előnyt nem kell, hogy élvezzenek. Amire viszont szükségük van, az nem más, mint nagyon jó üzleti környezet, illetve az, hogy a társadalom tudatában legyen mindennek. Azért, hogy üzleti vállalkozási tevékenységüket összeegyeztethessék család életükkel, és hogy ne kelljen függeniük a férjüktől, a partnerüktől és mástól. Úgyhogy egyszerűen csak azt kell biztosítanunk, hogy hivatásukat gyakorolhassák, és hiszem, hogy erre fel kell hívnunk a figyelmet. Tényleg meg vagyok erről győződve. Ezt saját tapasztalatom alapján mondtam. Köszönöm szépen, Szinkler asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Janak Udakis asszonynak, hogy bevette a véleményemet a jelentésbe. Nyilván az Egyesült Királyság szempontjából ö, mutat rá erre, de hát én is így olvastam a jelentést. Ami a KKV-kat illeti, ez nem kormányszervezet keretébe tartozik. Az Egyesült Királyságban 2009-ben a választások alatt arra kért fel mindenkit, hogy újra válasszák őket európai parlamenti képviselőknek, és azt kérték, hogy ne legyen a továbbiakban egyre több és több jogszabály, úgyhogy nem tudom, hogy miért kérik azt, hogy több szabályozás legyen a jelenlegi irányelvben. A kisvállalkozások szenvednek ettől, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió túl akarja szabályozni őket. Ugyanez az helyzet a nőkkel, a női vállalkozókkal. Túl szabályozzák őket. Ezt most láttuk Például a gépkocsik biztosításával kapcsolatban az Európai Bírósági Végzésben. Egyszerűen nem akarják csökkenteni a, a férfiak biztosítását, inkább fel akarják emelni a nőkét, hogy elérje a férfiak szintjét. Aztán ott van az iskoláztatás és egyéb. És egyszerűen nem értik, hogy minél több szabályozót hoznak, akkor csak problémát teremtenek a nők számára. Vissza akarják terelni a KKV-kat a 70-es évekbe. Azt kellene inkább megnézni, hogy mi a legjobb a nők és a férfiak számára, hogy munkahelyeket teremtsenek, úgyhogy kérem, ne akarjanak túl sok szabályozót bevezetni. Köszönöm. Köszönöm. Nikolaj asszony. Köszönöm, most már későre jár, úgyhogy nem most kell megvitatnom, vagy az Aldénak a jelentést. Gratulálni szeretnék az elvégzett munkához az előadónak. Két kérdésre várjuk a választ a jelentésből. Miért a nő a jobbik megoldás egy adott munkahelyre, de hát nem igazán kielégítőek a válaszok még erre, volt ugyan már válasz. A második pedig a Small Business Act, a kisvállalkozásokra vonatkozó törvény. Szerintem meg kell vitatnunk a pozitívumokat is, hogy a vállalkozók körében hogy nőtt meg a nők száma, ugyanis a válságos időkben rendkívül fontos, hogy változások következzenek be a munkaerőpiacon, és a nők ezen a területen is nagyobb számban képviseltesék magukat. Lesz egy ilyen módosító indítványunk is, majd ha eljön az ideje, beadjuk az előadónak. Figyelj ide, asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is gratulálok a jelentés szerzőjének. Ami a használt kifejezéseket illeti a tekintetben is, illetve a gondolatokat, ötleteket illetően is, és egyáltalán azért, mert már egy minket három évvel foglalkoztató téma végre most lecsapódik egy jelentésben a dolgozó nők témája, és rámutat minden komoly problémára, amely sajnos továbbra is fennáll a dolgozó nőkkel kapcsolatban. A diszkrimináció bizonyos tevékenységekben való nem kívánatos jelenlétük, tipikus férfi szakmák, ugye örülök, hogy ez mind-mind megfogalmazódik tehát a szövegben. Továbbá azt is szükségesnek látom, különösen a jelenlegi helyzetben, hogy külön odafigyeljünk a mikrovállalkozásokra, a kisvállalkozásokra, amelyekben nagyon sok nő dolgozik. A mikrovállalkozások különösen megszenvedték a jelenlegi válságot, és így a bennük dolgozó többségleg nők is, hiszen nem kapnak most hiteleket a bankoktól, így tehát tulajdonképpen a nők számára megnehezítik a hitelfelvételt. Hiszen a kis és mikrovállalkozásokat többségileg nők viszik. Ezért is szükséges szerintem, hogy ez az aspektus megfogalmazódjon, és ez megtörtént. Gratulálok tehát a kolléganőnek, és attól függetlenül, hogy ideológiailag nem azonos platformon állunk, mégis teljes messzélességben támogatni tudom azt, amit ő itt. Köszönjük. Köszönöm. Először is gratulálok Marené Jakudakucnak. Tényleg nagyon jó a jelentés, maga a beszámoló is. A második dolog, amire ki szeretnék térni, úgy gondolom, hogy tényleg hangsúlyoznunk kell azt, hogy szükség van arra, hogy segítsük a női szervezeteket, nem csak az új technológiák terén, hanem úgy gondolom, hogy a fiatal női vállalkozóknak érezniük kell, hogy támogatják egymást, és egységet alkotnak. Nem csak az új technológiák terén, hanem helyben is a régiókban is legyenek olyan csatornák, ahol tényleg támogatottságunkról tanúbizonyságot lehet tenni, ez nagyon fontos, ösztönző. Aztán a harmadik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, a jelentés 11. pontjában, amikor a tagállamokat felhívja arra, hogy a helyi ö, kereskedelmi kamarákba ö, fektessenek be. Itt ugye nem arról van szó, hogy a nők forduljanak hozzájuk, hanem fordítva, hogy a kereskedelmi kamarák is forduljanak a nők felé. Gyakorlatilag ez a férfiakkal kapcsolatban működik. Gyakorta a nők innovatívabbak, például a nagy vállalkozásokon belül, de ezt nem ismerik annyira. Tehát a lényeg az, hogy a nők felé kell fordulni, hogy a nők jobban tudják azt, hogy mivel is foglalkoznak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig Kontradanti asszonynak adom meg a szót az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság üdvözli és támogatja ezt a jelentést, és Kudelki asszonynak köszönöm az együttműködést. Továbbá annyit kell még elmondanom, hogy éppen ma adtunk ki egy jelentést a női vállalkozók helyzetéről a különböző tagállamokban, úgyhogy ha érdekli önöket ez a szöveg, akkor, akkor kérjék azt tőlem. És elindítottunk egy programot is, a női vállalkozói nagykövetek programját. 22 tagállamból vannak már résztvevői ennek a programnak, akik a női vállalkozást promoválják, és a fiatal vállalkozó nők programját is elindítottuk, és ebben azzal foglalkozunk főleg, hogy ha az egyik országból átmegy a másik országba egy cég, akkor ott milyen tapasztalatokat szerez. 42%-ban itt is nők a résztvevők. Elnök, köszönöm szépen valamennyiüknek a jelenlét, a vitát. A tolmácsoknak haza kell menniük, úgyhogy nekik is megköszönöm a munkát. És Jana Odakis asszony pedig záró megjegyzését még tolmásolással teszi meg, utána pedig angolul folytatjuk azt a pár témát angolul beszéljük meg, amely még maradt. Jana Kudekis asszony, tehát még tolmácsolás mellett, utána abba hagyhatják a tolmácsok a munkát. Gyors leszek. Köszönöm mindenkinek a kedves megjegyzéseket, és ez csak a munka eleje, még nagyon sok tennivaló van. Várom az önök megjegyzéseit is, és írják le ezeket. Már 20 módosítón van, de lehet ez még sokkal több is, mert örülök annak, hogy ezek bejönnek, és majd kompromisszumokat írunk belőlük. Örülök, hogy most sikerült megérteni, hogy hol tartunk politikailag, és reméljük, hogy különösen a vállalkozó nők helyzetét javítani tudjuk majd. várva további inputot. Köszönjük szépen. Thanks everyone for this meeting.